Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, mindenki kérem foglalja el a helyét. Üdvözlök mindenkit a szakbizottságunk ülésén. Működik a mikrofon? Megkocogtatom, hogy biztosan mindenkinek a fülébe kocogjon. Tehát tegnap hosszú napot ö, tartottunk, és ma sem lesz kevésbé hosszú a nap, hiszen nagyon sok napirendi pontunk van. A nyolcassal kezdjük a munkát. Mielőtt azonban elkezdjük a nyolcas taglalását, néhány közleményt szeretnék elmondani. Egyrészt máma elektronikus szavazást tartunk, emlékeztetek mindenkit, hogy legyen itt, a szavazókártyája. Akinek nem volna itt az elektronikus szavazókártyája, kérem küldessen el érte. Egy óra múlva körülbelül elektronikus szavazást tartunk. Másodszorban, ahogy már tegnap is mondtam, a 14-es rendi pontot elhalasztottuk. Azaz a 15-ös rendi pont, ez ugye meghallgatás, amelyet Malmström biztossal a BIUT, tanácsról tartunk, amely épp ezen a héten került megtartásra. Tehát eh, Malmström biztos a bel- és igazságügy miniszterek tanácsi üléséről, eheti tanácsülésről nem 17.00, hanem 1600 órakor, vagy 16 óra 00-kor kerül megrendezésre. Kezdjük tehát a nyolcas napirendi pontot. A Schengeni vívmányok rendelkezésének Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása. Azért vagyunk itt, hogy a véleménytervezetet meghallgassuk, amelyet Coelho kollega készített el a Schengedi országjelentések, illetve a szakértő csapat eh, Bulgáriában és Romániában történő látogatása alapján. Ez a jelentés tervezet lehetővé teszi a parlament számára, hogy júniusi plenáris során elfogadja ezt az anyagot. Coelho urat hallgatjuk meg, de kérem ne feledjék, hogy a módosítók benyújtásának határidejét április 14-ére ben határoztuk meg, tehát április 14-ében. Május 2-án a LIBE ülésén tárgyaljuk meg ezeket a módosítókat, és az menetrendet figyelembe vett, menetrendnél figyelembe vettük a közelgő húsvéti ünnepeket, a fordításra időfordítási időt, és azt is, hogy a következő BIUT tanács ülésre bekerülhessen ez az anyag. Koeljó úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, kedves kollégák, úgy hiszem, hogy négy kérdést kell feltennünk. Egyrészt, hogy a parlament megkapott-e minden szükséges információt. Másodszorban, hogy Románia és Bulgária készek-e arra, hogy a Schengeni együttműködésbe belépjenek. Harmadik kérdés, a Schengeni térség bővítését a múlt bővítési körrel kell összehasonlítani, és világos különbségek mutatkoznak itt meg. Negyed sorban pedig meg kell kérdeznünk, hogy más témák is összefüggenek-e ezzel a kérdéskörrel. Kérdezem, megkapták-e dokumentumokat? Igen, rendben van. A tanács eleinte nem igazán jól viselkedett, ha így fogalmazhatok. Igyekezett megakadályozni azt, hogy szakbizottságunk képviselői megkapják a dokumentumokat, ám a parlament jól reagált a két érintett ország, Románia és Bulgária, képviselői segítettek nekünk abban, hogy a dokumentumokat megkapjuk, minden képviselő megkapja. A parlament úgy döntött, hogy megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket kell alkalmazni azért, hogy megakadályozzuk, hogy a parlamentből információk szivároghassanak ki. A parlament az utolsó értékelő jelentést nem kapta még meg, ez igaz. Mindez összefügg a török-bolgár szárazföldi határok értékelésével. A jelentés tartalmát ismerjük, és ezt informális módon meg is kaptunk. Ám a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők mi tehát megállapítottuk, hogy sem Bulgária, sem Románia esetében nem merülnek fel problémák, és láttuk, hogy milyen előkészítést hajtanak végre. Láttuk azt is, hogy a szárazföldi határellenőrzést milyen módon hajtják végre. Nos, ami ezt az információt illeti, megkaptuk az információt, és hivatalosan még az utolsó értékelő jelentést is megkapjuk, azaz tehát a parlament minden információval rendelkezik annak érdekében, hogy saját álláspontot tudjon kialakítani. Következő kérdés. Bulgária és Románia készen állnak-e arra, hogy belépjenek a Schengeni térségbe? Most válaszom egy egyértelmű igen erre a kérdésre. Ez az országértékelő jelentésekből, illetve látogatásunkból is világosan kiderül. Egy-két területen ezen két ország jobban felkészült, mint azok az országok, amelyek jelenleg a Schengeni térség tagjai már. Egy-két előkészítő intézkedés abból ered, hogy jobban, illetve ez a tény abból ered, hogy modernebb, újabb felszereléssel rendelkeznek a határőrizeti szervek, másrészt politikai befektetéseket is folytattak, azaz jelentősen átalakították a szabályozó rendszert annak érdekében, hogy megfeleljenek a feltételeknek. Harmadik kérdés. Hogyan lehet a jelenlegi bővítési kört a 2007-es bővítéssel összehasonlítani, amikor ugye kilenc ország létbe, lépett be a Schengeni térségbe? kevesebb a shortcoming, kevesebb a hiányosság. 2007-ben nagy politikai, egyébként jogos politikai szándék állt fenn annak érdekében, hogy a kilenc országot bevegyük a Schengeni térségbe. 2007. decemberével ugye karácsonykor vettük fel ezeket az országokat, ám különböző országokban még különböző problémákat meg kellett oldani. Sok hiányosság is jelentkezett 2007-ben, és ma már ilyen hiányosságokról nem beszélhetünk. A Schengeni kritériumok alkalmazása tekintetében azt mondhatjuk, hogy minden kérdés megoldásra került, legfeljebb egy-két kicsi kérdés szorul megoldásra, de hát ez nem összehasonlítható 2007-es helyzettel. Utolsó kérdés, elnök asszony, elnök úr. Melyek azok a kérdések, amelyek a dossziéval még összefüggenek? Nos, én két kérdést említenék meg. Egyrészt az utolsó értékelő jelentés a bolgár-török határ tekintetében egy problémát vet fel. Egy-két tagállam arról beszél, hogy nyugtalanítja őket a bevándorlás Si hullám, amely az észak-afrikai nyugtalanságokból ered. A tagállamok arra kértek Bulgáriát, hogy egy sürgősségi tervet készítsen elő, amely választ adna a rendkívüli bevándorlási hullám által felmerült kihívásokra. Úgy hiszem, hogy ez a helyes forma a problémával való bánás során, a probléma kezelésével, hiszen, hogyha a tagállamoknak jogos aggájaik merülnek fel, akkor proaktívan kell eh, fellépnünk, és sürgősségi terveket kell összeállítani. Azaz tehát, hogyha a Schengeni kritériumok és e terv összevetését akarjuk végrehajtani, akkor ez abszurd lesz, hiszen Bulgária azt mondta, hogy a tervet most építik ki, mi több a terv nagy részei összeálltak már, csak egy-két részlet hiányzik, és Bulgária partnereit is be fogja vonni, és minden információt megad, amelyet kértek tőlem. Egy további dosszié, amely ezzel összefügg, ez pedig az új értékelési rendszer. Ezek különböző dossziék, ezeket nem szabad egymással összekapcsolni, ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni. A Schengeni értékelési rendszer pedig kezdetét vette, és már korábban is mondtam, hogy a Schengeni térség kibővítése tekintetében kettős normák érvényesek. Egyrészt a szabályokat a jelölt országokra alkalmazzák, másrészt a szabályokat azon országokra is alkalmazzák, akik már a Schengeni térség tagjai. Hogyha tehát ki akarjuk értékelni, hogy a Schengeni tagállamok betartják ezen kritériumokat, akkor természetesen ugyanazon kritériumokat kell alkalmaznunk, amelyeket a Schengeni tagjelölt országokkal szemben alkalmazunk. Elnök úr, a képviselőtársaimnak el akartam még mondani, hogy nem tetszik nekem, hogy egy-két tagállam kezdeményezéseket ragadott meg a tanácsban, amelyel a jogalapot kérdőjelezik meg, és amelyel voltak éppen a parlamenttől az együtt döntési rendszert akarják elvenni. Voltak éppen tehát ezzel a rendszerrel a parlamentet akarják dekvalifikálni, döntési helyzetéből ki akolbólintani, és így és el akarják venni a parlament lehetőségét, hogy befolyásoljuk ezt a jogot szabályt. Az Európai Bizottság az első Schengeni értékelési rendszer során az együttdöntés nem irányozta elő. A parlament ezeket a kezdeményezéseket visszautasította, és arra kérte a bizottságot, hogy egy új kezdeményezést ragadjon meg. A bizottság beadta a derekát, már amennyiben dereka van a bizottságnak, és az együttdöntés jogalapjára helyezte, ezt a jogalapot választotta ki. Egyértelműen, határozottan ki kell tehát mondanom, hogy világosan síkra szállunk az ellene kezdeményezés ellen, hogy a parlamentet együttdöntési helyzetéből kiűzzék. Köszönöm a magyar elnökségnek, hogy a bizottság javaslatához ragaszkodik. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Kajó úr, a jelentésről a beszámolót. Nos, mielőtt a képviselőkhöz ordulnék. Talán a bizottságnak vagy az elnökségnek tenném fel a kérdést, hogy szeretnének-e szólni. Ha igen, akkor kérem először kezdje azzal, hogy bemutatkozik. Andics Tímél vagyok, és a Magyar Elnökség részéről én elnökölöm a tanácsnak a Schengen értékelő formációját, ami a román-bolgár csatlakozási folyamatért is felelős Szeretném itt megismételni, amit már a korábbi mondandóim alkalmával elmondtam. Továbbra is az elnökség kiemelt feladatként kezeli a két országnak a schengeni csatlakozását, és továbbra is célunk, hogy amennyiben a két ország megfelel a feltételeknek, és a legutóbbi jelentések ugye ezt alátámasztják, akkor mielőbb csatlakozhassanak a schengeni övezethez Amint azt a jelentéstevőtől nagyon helyesen tudják, Románia esetében az utolsó értékelések lezárultak 2010. decemberében, ezeket a jelentéseket elfogadtuk januárban. Bulgária esetében a 2010. decemberi értékelések nem hoztak sajnos kielégítő eredményt, de ezeket a, vagy ezt az értékelést meg tudtuk ismételni márciusban. Március 21-e és 23-a között került sor erre az utóértékelésre, és a jelentés tervezett pozitív konklúziót tartalmaz. Ennek a jelentéstervezetnek a bemutatására az áprilisi ülésünkön került sor, és további vitájára, illetve reményeim szerint elfogadására majd május elején sor kerülhet. Természetesen, amint már azt is elmondtam a korábbi tájékoztatóim alkalmával, az elnökség tisztában van azzal, hogy az egész Schengeni bővítés kérdése egy bizalmi jellegű kérdés, hiszen az egész Schengeni térség biztonságát kell garantálnia annak, aki taggá válhat. Tehát ezért valamennyi tagállam támogatása nélkül nem tudunk döntést hozni, hiszen mi a tanácsban egyhangú döntést kell, hogy hozzunk a Schengeni csatlakozás kérdésében a február 24-i belés igazságügyi tanácsülésen tárgyaltuk legutóbb magas szinten a kérdést, akkor világossá vált, hogy néhány tagállam számára még ez a bizalom talán nincsen meg, de a továbbiakban is az elnökség dolgozni fog egy mindenki számára megold, megnyugtató megoldás kidolgozása érdekében. Azt azonban szeretném itt még egyszer elmondani, hogy a magyar elnökségnek határozott a véleménye abban a kérdésben, hogy a, a két tagállam erőfeszítéseit honorálni kell, a folyamat nem rekedhet meg itt. Mindkét tagállam óriási erőfeszítéseket, anyagi áldozatokat hozott annak érdekében, hogy csatlakozni tudjanak. A jelentések most azt mutatják, hogy ennek meglett a, a hozadéka. Úgyhogy az utolsó jelentés elfogadásával mindkét tagállam alappal tarthat igényt arra, hogy világos csatlakozási perspektívát lássanak maguk előtt, aminek a vége a Schengeni csatlakozás, a teljes jogú Schengeni tagság. Köszönöm. Thank you for the council. Köszönöm szépen. A tanács részéről Joanna Tembrell következik a bizottság részéről, hogyha szeretne szólni. Ha nem, akkor megnyitom a vitát, és megkérdezem a képviselőket, hogy szeretnének-e szólni. Ki szeretne szólni, tegye fel a kezét. Igen, akkor kezdjük. Jotva asszony, parancsoljon ön az első. Köszönöm, elnök úr, a szót. Először is szeretnék Kajajó úrnak köszönetet mondani a munkájáért. Figyelembe venném mindezt, annak ellenére, hogy a legutóbbi fejleményekhöz nem fértünk még hozzá. Szeretnék azért is köszönetet mondani Kajó úrnak, hogy megerősítette, hogy Bulgária biztonsági szempontból sokkal felkészültebb már, mint a régi tagállamok. Bár ez nem közvetlenül csatlakozik Bulgária és Románia Schengeni térséghez való csatlakozásához, nem szeretném, hogyha összekevernénk az értékelési mechanizmusokat a Schengeni szempontból, illetve az együttműködés szempontjából. Támogatom azt, hogy új értékelőrendszer jön létre Schengen szempontjából, konkrétabb szabályokkal és minden tagállamra vonatkozóan. Ugyanakkor az új mechanizmust Bulgária és Románia sorsától függetlenül kellene létrehozni. El kell kerülnünk a kettős mérce alkalmazását az új tagállamok és a régiek között. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy pillanatnyilag azt tapasztaljuk, hogy például Olaszország, Németország esetében problémát látunk, de reméljük, hogy Bulgária és Románia vonatkozásában ez nem fog a vita, nem fogja a vita tárgyát képezni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Bozuti úr. Köszönöm, elnök úr. Csak szeretnék gratulálni a két országnak, és köszönetet mondani a jelentés készítőjének a beszámolás, beszámolóért. Úgy gondolom, hogy fontos lépés ez erőre, hogy látjuk a pozitív értékelést is, Végül majd Románia és Bulgária is tagja lesz a Schengeni térségnek. Nagyon remélem, hogy egyértelmű lesz az időpontok felvázolása a tanács részéről, hogy ez a folyamat teljes mértékben lezárulhasson. Azt is gondolom, hogy alapvetően fontos, hogy a csatlakozási feltételek a Schengeni térségben még a csatlakozást követően is tiszteletben legyenek tartva, mert ugye minden országnak ezzel a nehézséggel kell megbírkozni a manapság. Belejtve azokat az országokat is, ahol nagy a bevándorlási nyomás. Maga a Schengeni projekt természetesen a továbbiakban is megerősíti azt az elképzelést, hogy bár minden egyes tagállam az EU-ban felelős külső határaiért, mind a mellett egyre világosabbá válik, hogy az EU külső határai közös problémát kell, hogy jelentsenek minden EU országnak. Azt hiszem, hogy a Schengeni projekt szelleméből ez egyértelműen kitűnik, de sajnos nem mindenki számára ilyen egyértelmű. Köszönöm. Thank you. Mrs. Wikström. Köszönöm. Wikström kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Az igazat megvalva, hogy nem vettem részt az értékelésben, úgyhogy elég nehéz most így részletesen kommentálni a jelentést és az elhangzottakat, de ettől függetlenül azért szeretnék általános véleményt mondani a jelentésről. Először is Koelyó újnak szeretném megköszönni a munkát. Ő, mint mindig, most is kiválóan dolgozott, és külön megköszönöm neki, hogy ennyire küzdött azért, hogy a az európai parlamenti képviselők is hozzáférjenek az értékelési jelentésekhez. Hát egészen idáig nevetséges volt az az eljárás, hogy nekünk nem biztosítottak teljes hozzáférést ezekhez az anyagokhoz, miközben mi döntünk a kérdésben. De a lényeg az az, hogy kettős mércét többet ne alkalmazzunk és hogy nem kérhetünk többet Romániától és Bulgáriától a Schengeni csatlakozáshoz, mint amit más tagállamoktól tettünk. Tehát ez egész egyszerűen tisztességtelen, ha több követelményt támasztunk ennek a két országnak az esetében. Nagy örömmel látom azt is, hogy az előadó végkövetkeztetése az, hogy sem Bulgária, sem Románia esetében nincsenek akadályai a csatlakozásnak, teljesítik teljes mértékben az előírásokat, ennek nagyon örülök. Bulgária mm, határvonala ugye nagyon érzékeny, különösen a török-bolgár határa gondolok, Valószínűleg itt számíthatunk arra, hogy megnő az illegális bevándorlók száma, illetve a kísérletek száma. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a határőrök ezen a határon megfelelően ki legyenek képezve és tudják kezelni a helyzetet, a nemzetközi támogatást igénylő embereket tudják fogadni. Valamint a tolmácsokra is szükség van ezen a határon, tehát ezt is figyelembe kell venni. A Frontex részvétele itt fontos, például a határőrök képzésében, a tolmácsok tájékoztatásában. Ez itt kulcsfontosságú. Ne feledkezzünk el az alapvető emberi jogokról és ezek védelméről, ugye? Azért van mindenre szükség, hogy például az alapvető emberi jogokról létrehozunk egy közös európai tantervet. Szeretnék végül elnök úr gratulálni Romániának és Bulgáriának és azokhoz az erőfeszítéseket, az erőfeszítésekhez, amelyeket megtettek, és Koelyó úrnak még egyszer köszönöm. Köszönöm. Ensz kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Îl felicit pe domnul Coelho pentru deosebita muncă depusă, pentru acest raport și nu numai. Hát csatlakozom az előttem szóló kollégákhoz, és gratulálok a kiváló munkához. Nagyon kiváló ez a jelentés. De Kolyó úrnak egyébként még a másik jelentésért is szeretnék köszönetet mondani. A Schengeni akiról, a Schengeni vívmányokról készített jelentéséért szerettem volna még neki köszönetet mondani. Van azonban néhány kérdés, amit szintén feltennék. Először is azt szeretném megtudni, hogy ugye az európai intézmények küzdöttek egymással, és megpróbáltak megpróbálták félretolni egymást ebben a folyamatban. Mindig is kitaláltak kifogásokat azért, hogy késleltessék ezt a jelentést. De jelentés készítünk rámutatott arra, hogy kész volt harcolni a jogainkért, és végigvinni ezt a jelentést. Ezen kívül arra is, hogy megfelelő időpillanatban kérje azt, hogy Romániába, Bulgáriába látogathassunk annak érdekében, hogy konkrétan ott a helyszínen tapasztaljuk meg, hogy milyen is a valós helyzet. Most már senki sem kételkedhet ebben, hiszen világosan rámutattak bizonyos dolgokra, úgyhogy néha még jobbak is a feltételeink más országokhoz képest, akik már is tagjai a Schengeni térségnek. Most támogatni kívánjuk előadónkat a következőkben is a Schengeni témában. Köszönöm szépen. Thank you. Mrs. Nedelcheva. Köszönöm szépen. Nedelcheva asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönet és gratuláció illeti Coelho urat, az előadót. Kiváló munkát végzett a két ország felkészültségéről. Hallottuk, hogy Bulgária és Románia kész a Schengeni térséghez való csatlakozásra. A szakbizottság is rámutatott arra, hogy semmi oka annak, hogy ebben megakadályozzuk őket. A két ország olyan intézkedéseket is hozott, amelyek már a most Schengeni térségben található országok helyzeténél is fejlettebb. Először is azt szeretném javasolni az előadónak, hogy végül is maga, is, maga az előadó is arra következtetése jutott, és a bizottság is, hogy nem akadályozzuk a Schengeni térséget, hanem konkrét intézkedésekkel inkább elősegítjük azt. Másodszorban értető, hogy az bizottságnak fenntartásai vannak az esetleges bevándorló hullámmal kapcsolatban. De hát ez sajnos minden dél-európai ország problémája. A bulgárhatóságok tudatában vannak ennek, és nagyon reméljük, hogy az eddig hozott intézkedések jó fülekre találtak. E konkrét területtel kapcsolatos kutatások nem lehetnek korlátozottak, és nem lehetnek kifogások annak érdekében, hogy késeltessék Románia és Bulgária csatlakozását a Schengeni térségbe. Harmadsorban a lehető legigazságosabb következtetéseket kell hozni, hiszen ez rendkívül kényes kérdés hazámban. Néha Schengen Európa szimbóluma, és ezért nem mondhatjuk azt az állampolgároknak, hogy igen, minden feltételnek megfelelnek, de politikai okoknál fogva nem léphetnek be a Schengeni térségbe. Ha ezt megtesszük, akkor kétsebességes Európát hozunk létre. Végül nagyon fontos, hogy felülvizsgáljuk a Schengeni értékelőrendszert, mert néha nagyon szigorúak vagyunk az újakkal, és nem eléggé szigorúak a régiekkel szemben. Ugyanúgy kell értékelni minden országot, a jelentés, amiről jó úr az elkövetkezendő hetekben ö, beszámol nekünk, jó irányban halad, és úgy gondolom, hogy Európának is, és az állampolgároknak is ö, nagyon jó szolgálatot teszünk, ha csatlakozhatunk. Köszönöm, köszönöm. Ülcsebb úr, köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is csatlakoznék azokhoz, Paki Coelho kollégának mondanak köszönetet. Véleményem szerint két nagyon fontos részletet sikerült összekapcsolnia megközelítésében, amelyben a Schengeni térségben való belépésről szól. Egyrészt nagyon profi módon írta meg a jelentését, másrészt nagyon őszinte is volt. Minnyájunkat emlékeztetett arra, hogy ugyanilyen módon kell folytatnunk a munkát. Bulgáriáról és Romániáról szólva egyhangú közvetkeztetésekre van szükség, és ez a következtetés az, hogy ez, ezen országok készen állnak. Különböző verziókban, különböző tényeket figyelembe véve különböző testületek mondták ki ezt a következtetést, például a bolgár-román határ rok látogatása során. Ezért tehát nem csak a képviselők hanem feladata, hanem a más intézmények feladata is abban áll, hogy kezdjünk minnyáján hinni az elkerülhetetlenben, mégpedig, hogy belépnek. Bulgária és Románia belép a Schengeni térségbe, másrészt morális veszély lesekedik ezen országokra, ezen országok lakosságára. Senki sem képes, se a médiumok, se a politikusok, hogy megakadályozzák, mert elkerüljék a szkepticizmus hullámát, hogyha július, óta, július vagy szeptember után még mindig halogatják a belépést. Se nyári ajándékra, sem karácsonyi ajándékra nincs szüksége két országuknak, országnak, hanem megfelelő öm, válaszra van Ők Több mint 113 milliót fektettek be az én országomban, Bulgáriában a határőrizetre, helikopterekre, eh, távollátókra, éjjellátókra, terepjárókra is folytathatnám még. Azért, hogy a határzónában növeljék a határrendőrség eh, hatékonyságát. Ez a hatékonyság nagyon magas, és március végé látogatásukkor meggyőződhettek erről. Miről beszéljünk még? A szöveg Koeljó, szöveg, Koeljó kollega szövegének magyarázó része arról szól, hogy a teljes belépés után a nagy migrációs nyomás felmerülése során kiegészítő intézkedésekre kérik meg Bulgáriát. Ez nem fenyegetésként hangzik, hiszen a meglévő hagyományos kritériumokat mind jól ismerjük – amelyeknek, amelyek kritériumokkal a Schengeni térség tagországának viselkedését mértlegeljük. Nem, sokkal inkább ez egy olyan rugalmassági a instrumentum, amely a nehéz helyzetekre adandó választ eh, segíti elő valóban érzékenységet meg kell erősítenünk az érzékenységünket ezen országok irányában, és a Törökország kapcsolatos érzékenységünknek történelmi okai vannak. Azaz, párhuzamosan ezen erőfeszítésekkel, melyekkel Bulgáriát és Romániát a Schengeni térségbe segítjük be, az Európai Parlamentnek az Európai Unió és Törökország közötti megoldatlan kérdésre kellene koncentrálni, a visszafogadási megállapodásra jut, gondolok, illetve a Törökország és a Törökország közötti közvetlen eh, szomszédok eh, közötti kapcsolatra, Szíria, Irak, eh, Egyiptomra gondolok, hiszen eh, ezen országok migrációs helyzetére is ki kell tekinteni, és nem csak Bulgária és Románia határőrizeti szerveinek nem megfelelő működése felelne azért, hogyha egyre több bevándorló érkezne a térségből. A kihívások tehát előttünk állnak, nagyon fontos, hogy tisztállássuk őket. Ma azonban az új, a jó hír, az jó hírrel egyetérthetünk minnyáján, mégpedig, hogy Bulgária és Románia készen áll arra, hogy belépjenek a Schengeni térségbe. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Ernst asszony, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is én magam is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő kollégának, hiszen Valóban, ahogyan el szoktuk mondani, a ház tisztességét, becsületét is megvédte. Elolvastam a Bulgária, Románia jelentést, és valóban csóváltam a fejemet, hogy miért volt ennyi blokkád a jelentések és információk átadása tekintetében, miért akadályozták ezt ennyire. Senki sem érti ezt. És úgy hiszem, hogy minnyájunk számára Bulgária és Románia irányában kínos volt ez a dolog. Az itt um, fellépő nyomás, illetve az a nyomásgyakorlás, amelyet éltünk, meg, biztosított, hogy megkapjuk az információt. És ez megerősítette a ház becsületét. Bulgária és Románia úgy érzi, hogy valóban az Európai Unió elérkezett hozzánk, hogyha megnyílnak majd a határok. 2007-ben is megtapaltuk ezt, én a cseh és, a cseh és lengyel határ közelébe lépek, és valóban felszabadító jellege volt ennek a határnyitásnak a Schengeni belépést pozitív módon kell kísérnünk, és nem negatív módon. Mondok egy példát, hogy mire gondolok. Amikor 2007-ben a cseh határtérség fele utaztam, ezen a napon nyitották meg ugye a határt, az én régióm belügyminiszterét hallottam a rádióban, aki azt mondta, hát igen, azért mindenki jó nagy lakatokkal zárja be az ajtaját, magasítsa meg a kerítést a háza körül, tehát valóban hisztériát eh, gyakoroltak eh, a határégióban, és semmilyen módon nem váltak be ezek a félelmek. Persze, minden határtérségben jelentkeznek problémák, így nálunk is, de a hisztéria megalapozatlan volt. Azt szeretném tehát, hogy egy ilyen eh, hisztériát ne gyakoroljunk, és sokkal inkább pozitív módon kísérjük végig a csatlakozás folyamatát. Az én frakcióm az illegális kérdésében, illegális migráció kérdésében, mint minnyien tudják, a ház többségével ellentétes véleményem van, de ennek ellenére mondom, amit mondok. Még egy észrevétel. A jelentéstevőtől, illetve a tanácstól és a bizottságtól szívesen hallanék arról, hogy a speciális tervet hogyan képzelik el Bulgária számára. Úgy hiszem, hogy érdemes volna ezt kiegészíteni, amit idáig hallottunk. És egyetértek Coelho kollégával a tekintetben is, hogy nem szabad, hogy kettős normákat alkalmazzunk. Azért mondom ezt, kedves kollégák, mert felmerül itt egy orientáció, hogy létrejöjjön egy kulcs Európa, vagy egy központi Európa, aztán létezzen egy a futottak még Európája. Nem, ugyanolyan normákra, ugyanolyan restriktív normákra is akár, és ugyanolyan alkalmazásra van szükség minden ország számára. Éppen ezért nagyon is célra vezető, hogy mi Európai Parlamentként aktív módon vegyünk, vész, vegyünk részt a jogalkotás folyamatában, és ne hagyjuk, hogy kiszorítsanak bennünket. Úgy hiszem, hogy jó munkát végeztünk, és ön, Koalió kollégés, kitűnő munkát végzett. Köszönöm szépen. Köszönöm. Stanoka asszony. Yes, thank you, Chair. I, uh, first of all, I'm... Köszönöm szépen, elnök úr. Magam is meg szeretném ismételni mindazt, amit a téma első vitája során frakciónk már elmondott. Jelesül, hogy teljes egészében támogatjuk a bolgár és a román erőfeszítéseket, hogy belépjenek a Schengeni térségben. Persze, Kele úrnak, azaz Koelho úrnak is köszönetet szeretnék mondani azért a munkáért, amelyet végzett, nem csak a vita első fázisában, hanem jelenleg most is. Segített megszervezni a missziót, A mi frakciónk nem vett bár részt ebben a misszióban, de vakon megbízunk a következtetések helytálló voltában. A Gelle úr által benyújtott módosító, amelyet a négyes módos, amely négyesként módosítóként szerepel, célra vezető. Az új jelentést üdvözöljük. és ez a módosító is roppant fontos. Mint hogy itt jelen van a tanács, illetve a tanács elnökségének képviseletében jelen vannak, elégedetlenségemet szeretném kihangsúlyozni a tanács kommunikációja felett. A felett, ahogyan a tanács kommunikált a parlamenttel. Végezetül pedig nagyon fontosnak tartom, hogy hozzáférhetünk az értékelési jelentéshez, és itt egy kettős meglepetésről szólhatok. Mégpedig, hogy miért ilyen bonyolult eljárás szükség volt ahhoz hozzáférés értékelő jelentéshez. Tehát, hogy miért volt szükség ilyen bonyolult eljárásra ahhoz, hogy hozzáférjünk ezen értékelő jelentéshez, akkor, amikor ez az értékelő jelentés semmi titkot nem tartalmaz, nem volt szükség erre a eljárásra. Azt remélem őszintén és szívből, hogy a Csengedi térség bővítésével kapcsolatos hasonló eljárásokat nem ismétlik meg. ...2007-ben lépett be hazám a Schengeni térségbe, és éppen ezért egyetértek azzal, hogy Coelho úr a 2007-es bővítéssel is összehasonlítja a jelenlegi bővítési kört. És azt hiszem, hogy Bulgária és Románia valóban készen áll arra, hogy belépjenek a Schengeni térségbe. Köszönöm. Thank you. Mr. Kovács. Köszönöm szépen. Kovácsav úr következik. Köszönöm elnök úr a szót. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a jelentését, mert pontosan arra mutat rá, amire szükség van a Schengeni térségben és az EU-ban, az átláthatóságra. Ugyanolyan kritériumok szerint kell befejeződni ennek a folyamatnak, ahogyan elkezdődött. A csatlakozási folyamat Románia és Bulgária vonatkozásában már 2007-ben is arról volt szó, hogy 2011 elején csatlakozhatnak az országok. Ha a feltételeknek megfelelnek, ez már teljesítése került. talán néhány tagállam belpolitikájának köszönhető az, hogy ilyen nehézségek tornyosultak a csatlakozáshoz. Nyilván ide tartozik például a bevándorlás is. Ma nagyon fontos feladat ez számunkra, mind az állampolgárok számára, mind a kereskedelem szempontjából. Olaszországban és Máltában meg kell találni a megoldást a jelenlegi válságos helyzetre, de kettős mércével nem mérhetünk. Hogyha új szabályokra van szükség, akkor mind a régi, mind az új tagokra kell, hogy vonatkozzanak ezek. A Schengeni tagságnak nem szabad statikusnak lennie, állandóan aktualizálni kellene, hogy hatékonyan tudjunk reagálni az új kihívásokra. Ha már egyszer belépett egy ország a Schengeni térségbe, akkor tartania kell magát a magas elvárásokhoz, és nem ülhet ölbetett kézzel. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelenlegi Schengeni kritériumok közé nem tartoznak azok, amelyeket itt felvetettek. Szükségünk van viszonyos változtatásokra, mert a közös határok közös felelősségi körökbe tartoznak. Sokkal nyugodtabbak lehetnénk, hogyha a Schengeni térség tengeri határait úgy védenék, mint ahogy azt Románia és Bulgária teszi a Fekete-tenger esetében. Hiszen ellátogattak önök is oda, eh, úgyhogy nyilván a tanács szakértői is tudják, hogy mire gondolok itt. Kollégáim hozzászólását követően meg vagyok győződve arról, hogy Coelho úr jelentését itt a szakbizottságon belül nagy többséggel el fogják fogadni, és a plenárison is. Nagyon köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. További hozzászólást úgy látom nem kíván senki eszközölni, nem látok felemelt kezeket, úgyhogy a képviselők úgy látom elmondták, amit szerettek volna. Úgyhogy nagyon köszönöm a vitát, nem csak az érintett országok részéről, főleg Bulgária részéről, Koelyó úr. De most megadom önnek ismét a szót, hogy összegezze mindazt, amit hallott. Köszönöm, elnök úr! Nincs kiegészíteni valóm, csak szeretnék köszönetet mondani a kedves megjegyzésekért kollégáim részéről, és rá szeretnék mutatni arra, hogy milyen határidőket állapítottunk meg. A parlament véleményét a tanácsi ülés előtt kell, hogy jóvá hagyja. Azt hiszem, nagyon fontos lenne politikai szempontból, hogy a parlament, mint az állampolgárok hangja véleményét a tanács előtt fogalmazza meg. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Ez esetben azt hiszem, hogy egyelőre ennyit erről a jelentésről, és emlékeztetni szeretnék ismételten mindenkit arra, hogy a április 14-e déli 12 óra a módosítő indítványok beadásának határideje azért, hogy május másodikán jóvá hagyhassuk a jelentést. Május másodikán tehát. Most pedig elektronikus szavazás következik, amit 10 órára terveztünk, de hát 10 perc múlva lesz 10 óra, úgyhogy azok a képviselők, akik szeretnének szavazni, és úgy tervezték, hogy 10 órára érkeznek, tegyük ezt lehetővé, tartsunk 10 perc szünetet, és 10 órakor elektronikusan szavazunk. Köszönöm. Esto,

Are we ready? Készen vannak, kedves kollégák? Mindenkinek megvan az elektronikus szavazókártyája. Kérem, mindenki győződjön meg arról, hogy megvan a szavazókártyája. És ha készen állunk, akkor szavazhatunk is, mert hogy a, az úti okmányokról kell szavaznunk, beleértve az úti okmány tulajdonosát, hogy átléphesse a határt, és vízummal lehessen ellátni ezt az úti okmányt. Kollégánk Tanya Fajon készítette a jelentést, aki most nincs itt, úgyhogy Enzio úr ha esetleg szólni kíván a szavazás előtt, tegye meg, ha viszont úgy gondolja, hogy nem szükséges, akkor rá is térnénk az orientációs szavazásra. Beszeretném jelenteni a módosító indítványokat majd sorban, ahogy haladunk. Kezdjük az kettessel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes. mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem, ezt elutasítottuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most jönnek a preambulum bekezdések egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kompromisszumos módosító Igen, a hatos preambulum bekezdés, a 6A preambulum bekezdés kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a módosított szövegről szavazunk, mellette igen, igen, elektronikusan kell ellenőriznünk. Jó, a szocialistáknál még egy pluszt számolunk. Most pedig elektronikusan szavazunk, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Igen. Sajnos nem hallottuk a hozzászólást, mindesetre az elnök úr két pluszt mond. Egy mínusz. Elfogadtuk. Tehát bejelentem, hogy a módosító indítványok alapján Fagyon asszony elkezdi a tanácsal a tárgyalásokat, hogy első olvasatos megállapodásra jusson, ha lehetséges. Jön a következő napi rendi pontunk, a tízes. Az elkövetkező 1 óra 15 percben mini meghallgatást fogunk szervezni a szervezett bűnözés az Európai Unióban címmel. Szakértők jelenlétében ö, tárgyalunk a jelentés tervezetről, amely kolléganőnk Sonja Alfano tollából született, akit arra szeretném kérni, hogy jöjjön ide föl a pulpitusra, hogy beszámolhasson jelentéséről, és az vendégeink, akik az egy és negyed órás meghallgatás alatt itt lesznek körünkben, szintén kérem jöjjenek ide. És ha élvezhetném a figyelmüket, meg szeretném kérdezni, hogy a meghallgatás során miről is fogunk beszélni. A szervezett bűnözés az egyik legkomolyabb probléma az Európai Unióban, és a belső stratégia vonatkozásában a bizottsági kommunikáció része is. A LIBE koordinátorok, akik felelősek a témáért, úgy döntöttek, hogy saját kezdeményezésű jelentésről szavaznak ebben a témában. Ez a saját kezdeményezésű jelentés a közelmúltban nagyon sok meghallgatás témája volt, tárgya volt a szervezetbűnözésről bűnözésről az Európai Parlamentben. Most pedig a jelentés készítője, Alfano asszony fog beszámolni a jelentésről, és bemutatja szakértőinket ebben a témában. Parancsoljon, Alfano asszony, öné a szó. Köszönöm, Mielőtt a jelentés lényegére térnék, szeretnék egy szükséges módszertani megjegyzést tenni. Mindenki látja, a jelentésben a javaslatokat, és azt is, hogy vannak más javaslatok, amelyek helyhiány miatt nem kerülhettek be az anyagba, de a módosító indítványokban benne vannak, egy nagyon aktív munkának az eredményei. Az elmúlt hónapokban az intézményekkel, ügynökségekkel, szakértőkkel, bírókkal, rendőri szervekkel, specializált kutatóközpontokkal, áldozatokkal, érintettekkel, áldozatok családjaival, igazságügyi dolgozókkal folytattuk ezt a munkát és ez a munka március 29-től indult egy új stratégia felé a szervezett bűnözés ellen. A dokumentumok között megtalálják az ezzel kapcsolatos anyagot is. Én körülbelül ebben kb. 50 bíró vett részt, 18-21 különböző antimafia szervezetől érkeztek, de más nemzetiségűek is voltak, volt egy spanyol ügyész például, volt kanadai és más ügyész, és én azt hiszem, hogy megerősíthettem, tehát ezt félelem nélkül mondhatom, nem hazudok. Elnézést kérek, mondja az elnök úr. Megkérnék mindenkit, hogy maradjon csendben és figyelemmel hallgassa Alfano asszonyt itt a teremben. Zaj van, és kérem, hogy mindenki figyeljen ide, zavaró az a zaj. Köszönöm, elnök úr. Mm, penso di potrà fermare senza... Tehát azt mondtam, hogy nyugodtan mondhatom, hogy az olasz tapasztalat a szervezett bűnözéssel kapcsolatban egy olyan, amelyet az európai szintre kellene fejleszteni. Igaz, hogy Olaszország több maffia kiinduló pontja, de a maffia ellenes harc is nagyon elős. Az újságíróktól kezdve a bírákon át az állampolgárokig nagyon sokan vannak, akik az életüket is áldozták azért, hogy a maffia ellenes harcot folytassák. Tehát a márciusra visszatérve szeretném Armando Del Terriónak köszönetemet kifejezni, mert ő rögtön felszólalt az én beszédem után, márciusban, és nagyon technikai információkat adott, amelyeket aztán be tudtunk építeni az anyagba. A jelentés a szervezett bűnözésről, amelyet ma tárgyalunk, alapvető fontosságú, és azt hiszem, hogy egyre nő majd a jelentősége a munka közben. Néhány szót szólnék arról, hogy az Európai Parlamentnek és a Libe Bizottságnak miért ez a feladat, hogy ezzel a témával foglalkozom. Nagyon fontos, hogy politikailag is erős legyen ez az anyag, és határozott. Hát őszintének kell lennem. Én nagyon büszke vagyok, hogy ennek, az elő, ennek a jelentésnek az előadója lehetek. Egyrészt személyes okokból, másrészt pedig azért is, mert az én politikai feladatom és küldetésem az továbbra is az, hogy felhívjam az Európai Unió figyelmét a szervezett bűnözésre, a maffia jelenlétére. Ambiciózus volt a kiinduló pontunk. Szerettük volna európai szintre emelni ezt a kérdést, és nyilván, amikor ide eljutunk, akkor az első legfontosabb szempont az az, amikor egy ilyen témában az Európai Parlamentben dolgozunk, hogy az állampolgárok életét vizsgáljuk, hogy erre hogyan hat ki ez a jelenség. A szervezet bűnös, bűnözésnek igen komoly társadalmi költségei vannak. Gondoljunk arra például, hogy nap mint nap mekkora pénzösszegek kerülnek ki a közigazgatásból és forognak a szervezet bűnözői körökben. Tehát, hogy hogy hát ez ki a foglalkoztatásra, a közös piacra, hogyan akadályozza ez a vállalkozásokat a munkában, és hogyan erősíti ez az illegális korrupciót, hogyan teszi ezt tönkre a környezetet, és hogyan sérti ez az emberi jogokat és a demokratikus szabályokat. Tehát, hogy is mondjam, itt nem csak arról van szó, hogy ezt a kérdést bizonyos aspektusokra leszűkíthetjük mert sajnos az Európai Unió társadalmi szövetében nagyon mélyen beépültek a bűnszervezetek, és ezek az elemek, amelyeket említettem, megfigyelhetők mindenütt. Tehát szinte hihetetlen méreteket öltött ez a jelenség, gazdasági és társadalmi értelemben is, és az állampolgárainkat ez érinti, mindenütt az Európai Unióban. Tehát tudnunk kell azt, hogy egyre nagyobb gyakorisággal fordul ez elő nemzeti vagy nemzetek feletti politikai szinten, az, hogy egy határozott akarat jelenik meg, lépjünk, szálljunk szembe a szervezett bűnözéssel. De sajnos az ilyen határozott szándékat nem mindig követik a megfelelő intézkedések. Tehát nagyon gyakran ezt a feladatot csak a bíráknak, az igazságszolgáltatásnak adják, illetve a rendőrségnek, amely aztán úgy érzi, hogy magányos küzdelmet kell folytatnia a szervezet bűnözés ellen politikai támogatás nélkül. El kell, hogy mondjam, hogy az állampolgárok is ugyanígy érzik ezt, például gondolok itt a kereskedőkre, akik sajnos olyan helyzetben találják magukat, megismétlem még egyszer, hogy a, az ellenállásuk ban a szervezet bűnözéssel szemben egyedül maradnak. Ahogy Falcone mondta, ki tudja, 92-ben megölt a maffia, ő azt mondta, hogy ez egy szörnyű jelenség, nagyon komoly, nagyon súlyos, amely ellen úgy kell küzdeni, nem úgy, hogy hősként tettetjük magunkat, hanem úgy, hogy az intézmények legjobbját és legjobb erőit összefogjuk. Szerintem ebből a véleményből mindannyian erőt meríthetünk, és talán új lendületet kaphatunk egy közös harc továbbviteléhez. Nem a, én meggyőződésem, tehát nem, nem a maffia nem távolodik el a politikától, oda is megpróbál befurakodni, beszűrődni, és nem hiszem, hogy egyetlen egy olyan európai parlamenti képviselő is lenne, aki nem ért egyet Falcone bíróval. Nem gondolhatjuk azt, hogy könnyedén legyőzzük a szervezet bűnözést, anélkül, hogy a megfelelő igazságszolgáltatási vagy nyomozati hatáskörök meglennének, a megfelelő eszközök és erőforrások rendelkezésre állnának a szervezetbűnözés az nagyon mélyen behatol az Európai Unióban, nagyon jelentősen befolyásolja az állampolgárok életét, és ezért szükséges az, hogy minden egyes európai intézmény konkrét dolgokat tegyen le az asztalra, és kézzelfogható eredményei legyenek a közös munkának. Az Európol ugye az éves jelentéseiben mindig elismeri, a munkát mindig leírja, hogy az Európai Unión belül mennyire komolyan jelen van a szervezett bűnözés, és hogy ez mennyire határozottan eltorzítja az egységes piacot, és sérülnek így az európai állampolgárok jogai. Viszont emellett az elég világos, Európa elég világos jelentése mellett sajnos az az igazság, hogy nagyon lassan halad a munka. 2008-ban fogadtak el egy keret döntést, 841-es döntést a szervezet bűnözésről. Ez egy nagyon felületes eszköz. És hogyha megnézzük, akkor semmilyen hozadott értéket nem jelent. Szerintem nagyon minimális és nagyon általános standardeket fogalmaz meg. Ezek aztán nem vezettek semmihez, nem módosították a tagállamok az igazságszolgáltatási rendszereiket ennek a döntésnek az eredményeképpen. Szerintem a mafia jellegű bűnszervezetekkel szemben, szervezett bűnözéssel szemben többet kellene tenni. 2010. augusztusában feltettem egy kérdést a bizottságnak, és megkérdeztem, hogy van-e valami konkrét elemzésük arról, hogy milyen gazdasági hatása van a szervezett bűnözésnek az Európai Unióban. Hát Olaszország esetében tudjuk, hogy körülbelül 135 milliárd euróról van itt szó évente, de ez csak az olaszországi adat, és én szerettem volna tudni a bizottságtól, hogy európai szinten van-e valami hasonló adatuk, tehát hogy milyen gazdasági hatása van a szervezett bűnözésnek és az az igazság, hogy csalódást okozott ez a válasz. Azt mondták, hogy a Drangheta, a Camorra, a Kozanostra, a Sacra Corona, Unita, olasz maffiák szinte minden Európai Uniós tagállamban jelen vannak. Tehát ez gyakorlatilag tény, amelyel szembe kell nézni, de megfelelő politikai válaszokat kell adni. Tehát ez azt jelenti, hogy európai jellegű a probléma, most már nem mondhatjuk azt, hogy ez csak egy olasz probléma, amelyet földrajzi keretek között kezelhetünk. Én nem azért jöttem Európába, hogy a saját hazámat itt befeketítsem, de mindenkinek el tudom mondani, hogy itt a kezünkben ma a lehetőség az, hogy az olasz antimaffia jogszabályokat exportáljuk, úgymond, mert ezek nagyon hasznos tapasztalatot jelenthetnének mindenkinek. Olaszországban továbbra is folytatni fogjuk ezt a küzdelmet politikai szempontból is, és jogi szempontból is. Akkor is folytatni fogjuk ezt a küzdelmet, hogy az Európai Unió nem lép és ebben a szükséghelyzetben. Tehát egyedül is folytatjuk, de még egyszer mondom, hogy ez nem egy olasz probléma, hanem ez egy olyan, amely másokat is érint, Belgium, Németország, Hollandia, Franciaország, Spanyolország, Ausztria, Nagy-Britannia, csak hogy néhány országot említsek, akik érintettek. Tehát ezek olyan országok, ahova nagyon jól beépültek ezek a mafiák, és nagyon szorosan együttműködnek egymással. Nagyon intelligens szervezetekről van ám szó, dinamikusak ezek a szervezetek, a befolyási zónáikat úgymond kiterjesztik minden területre, ahol úgy érzik, hogy befolyásolhatják a gazdasági életet, illetve hogy a büntetlenségüket garantálni tudják. Tehát mi képviselők tudjuk kell, hogy mondjuk a, az a harc, amit Olaszországban nap mint nap folytatunk, nem lesz hatásos, hogyha a többi tagállam nem csatlakozik hozzánk, mert aztán a végén olyan lesz ez, mint egy vírus, hogy az összes Európai Uniós tagállamot megfertőzi, mindenhová szétterjed. Hazánkban ezt már szinte rákként határozzák meg, és úgy érzem, hogy mondhatom nagy őszinte, őszinteséggel, hogy a legrosszabb társadalmi, kulturális képet festi ez az én hazámról. Nem állhatunk át a másik oldalra, úgyhogy nem teszünk semmit. Egészen ideig sajnos Európa és az európai intézmények alábecsülték ezt a problémát nagyon sokáig tettek így, és valószínű, ugye minden egyes ország, minden egyes tagállam szembenézett ezzel a gonddal a saját jogrendszerén belül, de azonban ami március 29-én és 30-án kilerült ebből a meghallgatásból, az volt, hogy itt vannak alapvető kérdések, amelyek például az igazságügyi együttműködést is érintik. Gratteli ügyész, aki az egyik legnagyobb szakértője a drangeta elleni küzdelemnek szerte a világon, elmondta, hogy milyen nehézségekbe ütközik. Tehát például, hogyha vizsgálatot szeretne indítani, vagy koordinált fellépést szeretne indítani más országokban, nem csak Európán belül, hanem harmadik országokban is belül, elmondta, hogy mindig nehézségekbe ütközik. És egész egyszerűen hiányzik az igazságügyi együttműködés, annak ellenére, hogy ugye itt van az Eurojust, megvannak a megállapodások, ugye, de mégis a gyakorlatban ez hiányzik, és én szerettem volna önöknek elmondani az én gondolataimat erről. erről ahogy én Gretel hallgattam, ez engem nagyon elszomorított, tehát hogy nem elég az, ami most van, mert nagyon gyakran olyan műveletek zárulnak le, tehát például Kolumbiában, vagy akár Belgiumban, Hollandiában, amelyek annak köszönhetőek, hogy mondjuk jó a kapcsolat a ügyészek vagy az igazságszolgáltatási dolgozók között, például Olaszországban és Belgiumban és más országokban. Ezek a kapcsolatok értékesek, ezeket nem lehet elveszíteni, de mindig ilyen együttműködésre lenne szükség. Azt is hozzátehetnénk, hogy, egészen, hogy Európában egészen idáig mondjuk ott egyfajta hibás, hibás meggyőződés, tehát ugye úgy gondolták, ahogy én ezt mondtam korábban, hogy a maffia ugye az csak néhány ország problémája, leginkább általában úgy gondolták, hogy a hazám Olaszország problémája. Hogyha így folytatjuk, és ezzel az érveléssel folytatjuk a munkát, ami szerintem hibás, akkor nem bocsáthatunk majd meg magunknak a jövőben hiányzik ennek a problémának az elismerése globális szinten is nem lehet a fejünket másfelé fordítani. Olaszországban Omertának hívják ezt, de tulajdonképpen ez erősíti a mafiát és a mafia tevékenységeit. De szerintem az olasz tapasztalat ból mindenkinek tanulni kell. Elnézést kérek, hogyha néha úgy tűnnek a szavaim, mint hogyha prédikálnék, vagy hogy nagyon erősen fogalmaznék, de hát az az igazság, hogy több képviselő volt, aki a saját bőrén tapasztalta meg a szervezetbűnözés hatását, úgyhogy ha már első kézből tapasztaltuk ezt, akkor azt hiszem fogalmazhatunk keményen, és elmondhatjuk, hogy a maffia hatása nagyon kemény, tehát abszolút együttműködve kell vele szemben fellépni és az igazságszolgáltatás terén is a tagállamok között kell komoly együttműködést folytatni. Minden tagállamnak szembe kell ezzel a kérdéssel nézni, és tudni kell, hogy a 27 tagállam közül egyik sem immunis. Tehát mindenkit érint ez a probléma. A szervezet bűnözés, a maffia-szerű bűnszervezetek a globalizációt is kihasználják, illetve a belső határok megszűnését is. E, egyre jelentősebb nyereségre, e, pénzekre tesznek szert, és egyre inkább biztosítják a saját büntetlenségüket. A maffiával szemben nincsenek földrajzi vagy politikai határok, e, amelyeket eddig mi alapul vettünk az ellenük folytatott küzdelemben. Ez nem igaz. Tulajdonképpen a szervezett bűnözés egy igen komoly hálózatot hozott létre magának, támogatói hálózatot, és sajnos ez a hálózat gyökeret vert a közigazgatásban, a pénzügyi, illetve gazdasági területen és a politikában is. És komoly aggályok vannak itt, amelyeket figyelembe kell venni. A, még a európai és nem európai bűnszervezetek közötti kapcsolatok is. Például az orosz maffia, a kínai, az albán, a nigériai maffia, vagy pedig a török és észak-amerikai bűnszervezetek, valamint a kolumbiai és mexikai kábítószer kartellek között is kialakultak kapcsolatok, nagyon szoros kapcsolatok, tehát ezek a szervezetek együttműködnek gazdasági szempontból is. A Drangeta esete tulajdonképpen nagyon jó példa, mert ha ennek a bevételeit nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy mondjuk a bevételei olyanok, mint 6 Európai Uniós tagállam éves GDP-je. Tehát ez olyan hihetetlen összeg, nemzetek felett, határokon átnyúlóan folytatja a tevékenységét ez a szervezet. És ebben az értelemben szerintem mindenki rádöbbenhet, hogy az Európai Uniónak milyen szerepe van ne, nem jelent akadályt az Európai Uniós tagállamok határa ezeknek a szervezeteknek az esetében. A belső határok ugye úgy sincsenek. Azt hiszem, azt is mondhatjuk, hogy európai bűnügyi térség jött létre. A Lisszaboni szerződés új lehetőségeket nyitott meg, új eszközöket adott a rendőri, illetve igazságügyi együttműködés terén a nemzetközi szervezet bűnözésért felelős hatóságok között. Például az Europol, az Eurojust, vagy pedig az OLAF, amelynek a csalás ellenes hivatal, amelynek, amelynek nagyon fontos szerepe van nagyon fontos lenne az európai ügyészség az európai érdekek védelméért, és természetesen olyan kérdésekről van szó, amelyeket mindannyian ismerünk, nagyon ambiciózus dolgok ezek, és természetesen minden egyes javaslatot alaposan figyelemmel kell tanulmányozni, még figyelembe kell venni ugye az egyes tagállamok alkotmányát és az ezzel kapcsolatos szabályokat de ettől függetlenül azt mondhatom, hogy hozzáadott értéket jelentene ez az EU-s szintű együttműködés mert közösségi normákat lehetne meghatározni, és sokkal hatékonyabb küzdelmet lehetne folytatni. A mi feladatunk az, hogy ebbe az irányba lépjünk, és a felelősséget vállaljuk el az Európai Uniós szinten. Az biztos, hogy azzal kell kezdeni, hogy eldöntsük, hogy pontosan mi ellen harcolunk közösen, és ezért kell a lehető leg pontosabb definíciót adni arról, hogy mit is jelent a szervezett bűnözés, mert ez nagyon eltérő európai vagy nemzetközi szinten, egy nagyon átfogó terminus, nem biztos, hogy mindig lefedi az adott jelenséget. De ide gyakár bármilyen bűnözői szövetkezet, bűnözői társulást érthetnek ez alatt, de a valóság az más, tehát nagyon fontos, hogy nagyon precíz, nagyon pontos definíciót tudjunk megteremteni, és ezért kell, hogy ennek a szervezet bűnözésnek a karakterét, a tulajdonságait megértsük, és eldöntsük, hogy mit tekintünk szervezett bűnözésnek és a szervezett bűnözés által teremtett fenyegetéseknek, így lehet a megfelelő lépéseket megtenni. Én szerintem az, hogy a az olasz büntető törvénykönyvben ugye meghatározták a bűnszervezethez tartozás bűncselekményét, de ezt nem ismerték el hivatalosan vagy nemzetközi szinten, ebből ki lehetne indulni és lehetnének még közösségi normák, technikai, nyomozati és egyéb normák, amelyeket felhasználhatunk a szervezett bűnözésre szembeni küzdelemben. És én itt utalok arra, hogy milyen lépéseket lehet megtenni a az Európai Unió szerződés 87-es cikkében ez benne van, és ezért meg is kell kérnünk az Európai Bizottságot, hogy nyújtson be irányelvre vonatkozó javaslatot. Aztán a büntetőügyi bírósági határozatok kölcsönös együttműködése is felmerül itt a tagállamok között, de nem csak a tagállamok között, hanem a harmadik államokkal is olyan Európai Uniót kell megteremteni, amely erős, ahol a cselekvés koordinált a szervezetbűnözéssel szemben. Nincsen sok időm, úgyhogy nem tudok végigmenni minden egyes javaslaton, amely ennek a több hónapos, nagyon határozott komoly munkának az eredménye, tehát csak néhány kulcsfontosságú pontot emelnék ki. Az első az az, a bűnszervezetek gazdagsága és vagyona több ezer családot tart el, amelynek egyébként nincsen más alternatívája azért, mert a politika nem ad választ ezeknek az állampolgároknak az igényeire. Van egy olyan javaslat, hogy az elkobzott javakat használjuk fel szociális célokra, és én ezt támogatom. Tudom, hogy az Európai Bizottság most dolgozik eh, ezen a kérdésen. Én azt kiváltom, azt kívánom, hogy minél hamarabb be tudják nyújtani az erre vonatkozó eh, jelentésüket. Ebben az értelemben az Európai Parlamentnek támogatnia kell a bizottságot, hogy a lehető legambiciózusabb javaslatot fogalmazza meg. A bűnszervezetekkel szembeni küzdelemben a gazdasági pénzügyi kérdéseket, kérdéseket is figyelembe kell venni. A tagállamokkal együttműködve kell vállalnunk ezt a feladatot, sokkal komolyabban véve, mint a múltban, például a pénzmosással szembeni küzdelemben. Ez ugye az egyik olyan csatorna, amely az illegális pénzekből legális pénzeket csinál, tehát lehetővé teszi, hogy a bűncselekmények útján szerzett javakat aztán felhasználják, és így gazdasági hatalomra tegyenek szert ezek a szervezetek. Én is külön foglalkoztam még az áldozatok, az informátorok, illetve a tanúk védelmével az anyagomban. Erről csak néhány szót szólok. Hadd mondjam el, hogy nagyon gyakran az áldozatok vagy az áldozatok családtagjai olyan körülmények között találják magukat, hogy hát ezt könnyen el tudjuk képzelni, ugye, ahol úgy érzik, hogy szinte képtelenek ezzel a problémával szembenézni. Én azt szeretném, például ugye tudva, hogy az én hazámban van egyfajta különbség az áldozat, a terrorizmus áldozata és a többiek között, tehát szerintem ezt meg kell szüntetni. A maffia és a szervezett bűnözés áldozatai abszolút ugyanolyan áldozatok ugyanannak a rendszernek az áldozatai, amely megpróbál térdekkényszeríteni nem csak egy országot, hanem amely a demokrácia szívéig hatol. Nagyon pici utalás az igazságügyi helyzetre. Nagyon sok vállalkozó megpróbálja bejelenteni a zsarolásokat, a védelmi pénzeket, amelyeket tőlük kérnek, és aztán persze ugye meg kellene védeni ezeket az embereket. Az idő elteltével sajnos tudjuk, hogy nem volt elegendő az a védelem, amit ezeknek a vállalkozóknak biztosítottak, de azok, akik elmentek tanúskodni, azoknak sokkal nagyobb védelmet kell nyújtani. Még egy lépésre tovább kell menni. Nagyon banális példát mondok, hogyha valaki mondjuk százezer valakitől 100 ezer eurót szednek be e, büntetésként, az lehet, hogy egy másik embernek a segít abban, hogy e, kifizesse az adósságát. De hogyha valaki, e, egy kis vállalkozó bejelentést tesz, akkor utána lehet, hogy az üzletét is tönkre teszik, és elveszti a megélhetését. Tehát szerintünk preferenciális bánásmódot kellene biztosítani az ilyen embereknek, pontosan azért, hogy aztán dolgozni tudjanak. Megelőző intézkedésekre is szükség van az Európai Unión belül, ellenőrző, illetve nyomkövető intézkedések ahhoz, annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a közpénzek a bűnszervezetek zsebébe vándoroljanak. Ez is az egyik javaslat, és ide az átláthatóság tartozik tehát minden uh, információt korlátozás nélkül el kell, hogy érjen a sajtó és az állampolgárok, lehetőség szerint az interneten. Ez egy nagyon komoly fegyver lenne a szervezet bűnözés ellen. És egy másik dolog a, a politikával kapcsolatban, nemrégiben ugye került fel az Európai Parlament napi rendjére ez a téma, a szervezett bűnözés. És úgy gondoljuk, hogy az intézmények nem engedhetik meg maguknak, hogyha voltak olyan emberek, akikről bebizonyosodott, hogy nem a közérdeket, hanem a saját érdekeiket követik, továbbra is itt maradhassanak. Tehát magatartási kódexre van szükség, annak érdekében, hogy az intézményen belül biztosítsuk, hogy ne ülhessenek olyan parlamenti képviselők itt, akik egyébként a korrupcióval kapcsolatban, akiket egyébként a korrupcióval kapcsolatban elítéltek. Közös azt hiszem, hogy a szabadság, egyenlőség és igazság európai térségének a megteremtéséhez, az, e- megteremtésének az egyik legnagyobb akadálya a szervezett bűnözés. Szeretném az árnyékelőadóknak is megköszönni a munkát, remélem, hogy ezt a jelentést még tudjuk tovább javítani. Hadd utaljak még egy másik bíróra, akit megölt az olasz maffia. Ez az ember felhívta a figyelmünket arra, hogy akkor is mondjuk, hogyha nem ö, ö, tetszik ez nekünk, vagy egy kicsit lustánk vagyunk, so, foglalkoznunk kell a saját ö, hazánkkal. Ez a bíró Paolo Borsellino volt. Köszönöm. Allora, io vi ringrazio per aver ascoltato. Megköszönöm mindenkinek, hogy meghallgattak, akkor is, hogyha egy picit gyorsan beszéltem, és rögtön meg is adnám a szót Armando Daterionak, aki a Campo Bassoi főügyész a mafia ellenes egységnél dolgozik, és nagyon régóta foglalkozik ezzel Nápolyban. Parancsoljon! Invito. Köszönöm szépen, először is köszönöm a meghívást. Számomra ez egy nagyon fontos alkalom. A múlt héten találkozhattam más bírákkal, akik ugyanebben az, ugyanezen a területen dolgoznak és két nagyon intenzív napot töltöttünk el, amely lehetővé tette, hogy jobban megismerjük egymást, és e, a tapasztalatainkat kicseréljük. Engem most ide szakértőként hívtak meg, de azért be kell valljam, hogy e, ebben az ágazatban hát minden elkövethető hibát e, elkövettük, ez, ez igaz. Én kaptam nagyon, nagyon sok hasznos tapasztalatot kaptam ebben a két napban, nagyon sokat tettünk, és az az igazság, hogy 92 óta, amikor Borsellino és Falconi bírák meghaltak, tovább folytattuk a küzdelmet, a mafianellenes egységek úgy tűntek, hogy fel tudják venni a harcot, itt összpontosulhat a szakértelem, és itt összpontosulhatnak az eszközök ebben a küzdelemben, a, a szervezetbűnözés elleni küzdelemben. Én ezt teljes őszintességgel mondhatom, én nem kértem, hogy ennek a szervezetnek a tagja lehessek hanem objektív véleményt tudok alkotni. Aztán több éves képzést is kaptam, nemzeti szinten, illetve nemzetközi szinten. Ez nagyon nagy erőt ad, és nagyon sok lehetőséget ad a szervezetbűnözés elleni küzdelemben. Így megismerhettem más tagállamok gyakorlatát is néhány évvel ezelőtt a mafia ellenes és korrupció ellenes egység munkáját vizsgáltam abban a, egy olyan országban, amely aztán majd csatlakozik az EU-hoz, az úgynevezett FIROM, ugye Macedóniáról van szó. Macedónia a mi modellünket követve kezdte meg a harcot, az olasz ügyészség, illetve mások is együttműködtek, segítettek abban, hogy a tapasztalatainkat úgymond egy csomagban átadjuk ennek az országnak Ugye mit szeretnénk? A, szeretnénk az Európai Parlamentet tájékoztatni erről a helyzetről. Azt szeretnénk, hogyha a képviselők ezt nagyon jól ismernénk. Alfano asszony már bemutatta a jelentésében ezt, és elmondta, hogy a szervezetbűnözés nem csak nemzeti szinten van jelen, hanem nemzetközi szinten is, és nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon veszélyes szervezetről és jelenségről van szó. Én elmondtam, hogy rengeteget elértünk már, de az az igazság, hogy a szervezet bűnözés is haladt közben, fejlődött közben, tulajdonképpen nemzetközi esítette magát, és ez nem csak a berlini fal leomlása óta igaz, hanem már korábban is így volt ez. Akkor sem igazán léteztek a határok, amikor még voltak, amikor még jogi szempontból voltak. A maffia változik, mindig alkalmazkodik a körülményekhez, de az eredmény az mindig ugyanaz, hogy a társadalmi befolyása nagyon nagy. 180 önkormányzat volt érintve 2008 júniusától. Aztán az adataim 2000-től indulnak, mert itt van egy törvény, amelyet elfogadtak Olaszországban, és az változtatott a helyzeten. Tehát Olaszországban 180 önkormányzatot függesztettek fel, zártak be, itt kampánya térségben is van, vagy 80, azért, mert a maffia beszivárgott, beépült ezekbe. Tehát ezekbe az önkormányzatokba egész egyszerűen beépült a szervezet bűnözés, és a megismételt választások után is jelen volt ez. De megint mondom, hogy nem csak nemzeti, hanem nemzetközi szinten is jelen van ez. Gondoljunk Duisburgra 2007-re, Eh, amikor is az olasz a maffiák, a Camorra, a Drangheta és a Cosa Nostra, a szicíliai, kalabriai eh, maffiák eh, támadásokat követtek el, tehát ezek a maffiák Olaszországon kívül is lépnek, az Egyesült Államokban is jelen vannak, rengeteg országban jelen vannak. Az amerikai mafiának például a szicíliai mafiával vannak nagyon szoros kapcsolatai, és megpróbáltak beépülni a közbeszerzési folyamatba, tehát ezeket a szerződéseket megpróbálták maguknak megszerezni. Olyan hatalom ez, ami hatalmas és nagyon nagy befolyása van a civil társadalomra, folyamatosan változik az igények szerint. Különösen Például az olaszországi robbantásos időszakban, tehát ugye a 90-es években másfajta jelenség volt, egy picit eltűnt, ugye nagyon komoly támadást indítottak ellene, a Cosa Nostra azért stratégiát váltott, és nem követett el egy darabig merényleteket hanem úgymond illegalitásba vonult. Voltak ugye olyan személyek, akik együttműködtek az igazságszolgáltatással, tehát ez komolyan érintette a mafiát. Jellemzi a mafiát egyfajta hierarchia, és ezt a hierarchiát is át kellett szervezni az igazságügyel együttműködő személyek miatt. Ugye múltban sokkal szélesebb hálózatuk volt, a Drangeta esetében újra megerősödött ez a szervezet, és rengeteg támogatójuk van, és kollaborált, rengeteg együttműködőjük van, és gyakorlatilag szakosodott is ez a maffia, tehát mondjuk Lombardiában és Kalabriában is vannak központjai, szinte autonóm központok ezek a kamorra is hasonló, egy kicsit széttöredezett jellegű, de még mindig például a beavatási rítusokat megtartják, tehát az új tagoknak egyfajta beavatási rítus van, amely szimbolikus jellegű, mint hogyha valamilyen próbának kellene megfelelni, és akkor a próba teljesítése után ezzel a rituális művelettel csatlakozhatnak az új tagok. Tehát a akkor is, hogyha ezek a szervezetek megváltoztatják a stratégiájukat, a céljaik nem változnak, be kívánnak hatolni a társadalomba. Tomás a Busétára emlékeztetek, aki azt mondta, hogy a mafia nem létezik, csak a Kozanosztra létezik. Hát a Kozanosztrából soha nem lett volna maffia, vagy soha nem lenne maffia, hogyha hogyha nem vált volna ilyen szervezetté, amely a civil társadalom ennyi területét érinti, tehát ugye ahol gazdasági és politikai hatalomra lehet szert tenni. Gondolok itt a közigazgatásra, mert hogyha egyszer beszivárognak a közigazgatásba, akkor már megvan a politikai hatalom. Sajnos ezzel kellett szembenéznünk, a hosszas, több éves vizsgálódásunk és munkánk során Olaszországban. A hatóságok sajnos mindig erre derítették fényt, erre derítettek fényt, és sajnos ezért maradt továbbra is ilyen veszélyes ez a jelenség. Tehát a mafia akkor nyer, hogyha a civil társadalom gyenge, hogyha nem az érdemek alapján, az érdemek megbecsülése alapján működik a civil társadalom, hanem a kapcsolatok és ismerettségek alapján, akkor egy ilyen szervezet be tud férkőzni, és meg tudja ragadni, maga azt tudja ragadni a hatalmat. A mafia akkor is győzedelmeskedik, hogyha a közigazgatás, az állami tisztviselők nem végzik el rendesen a munkájukat. Giovanni Falcone is emlékeztetett erre, mesélte egy mafiózóról, és amikor megkérdezték a kérd... feltették a kérdést, hogy mi a mafia, akkor egy példával illusztrálta ezt. Képzelje el, hogy mondjuk Palermóba jelölnek egy nagyon szakértő bírát egy posztra, illetve jelölnek egy teljesen felkészületlen, hozzá nem értő személyt is, és érdekes módon a pályázatot a felkészületlen személy nyeri meg mert a mafiának az az érdeke, hogy ne legyen erős az igazságszolgáltatás, és akkor ez a személy aztán nem fog tenni semmit. És pontosan ez a bűnszervezetek érdeke, tehát hogyha senki nem tesz semmit, akkor ők szépen csöndben egyre több hatalomra tesznek szert. Ez ezzel kell nekünk is szemben szállni, tehát lépni kell, cselekedni kell. Emlékeztetnék arra mindenkit, hogy az én hazámban ugye jelentős jogszabályokat fogadtak már el, és ezek hatékonyak is, ez még az, akár az elmúlt három évre is gondolhatók, tehát megerősítették a, az ítéleteket, súlyosították az ítéleteket, amit ezek a személyek kaphatnak, követhetővé tették a pénzek vándorlását, ugye figyelme kísérik azokat a cégeket, amelyek közbeszerzési pályázatokat nyernek el, hogy aztán mire fordulnak ezek a pénzek. Tehát sokkal szigorúbb intézkedések vannak a gazdasági téren is, a pénzmosás elleni küzdelem is nagyon határozott. Az én hazámban például van egy olyan intézkedés, amely egyedülálló, azt hiszem, azért, hogy hatékonyan szembe tudjunk szállni a maffiával, előzetes vizsgálatot végzünk minden esetben. Nem lehet persze egyetlen egy jelenségre odafigyelni. A, ennek a szervezetnek a szakmaiságát kell aláásni, mert nagyon profi módon férkőznek be mindenhova Ugye én azt mondtam, hogy a maffia befolyik a civil társadalomba és még a vállalkozás világába is. Egyszerűen beszivárog a piacokra, és rengeteg jövedelemre tesz szert ilyen módon. A versenyt akadályozza, a piacot eltorzítja, és mindig megsérti a szerződéses normákat, és kihasználja azt is, hogyha bármilyen konfliktus van mondjuk egy adott önkormányzatban. Minden gyenge pontot kihasznál a saját érdekeinek a támogatására. Fontos bírósági intézkedések is voltak, a sértett felek védelmére vonatkozóan például. A drágetával kapcsolatban egy példa, 10 milliós bíságot szabtak ki bűnszervezeti tagságért a, az adott térség mafiaszerű szövetkezet, szervezetben való érintettsége miatt, tehát hogy ez a szervezet ellenőrzése, gazdasági ellenőrzése alatt tartott ezt a térséget, tehát bírságot szabtak itt ki. Mindenki érintett volt itt, a bírók, nak persze biztosítani kell hát azt, hogy az, érint az áldozatoknak védelmet biztosítsanak, és az állam pedig azt tartotta szem előtt, hogy az ilyen szervezetekkel szemben valósulhasson meg a küzdelem. A ö, azt hiszem, hogy csak az alapvető javaslatokra térnék ki, amelyek itt a jelentésben szerepelnek, nem bocsátkozom a részletekben. Egy kicsit kitérnék az áldozatok jogaira. Arra is gondolnunk kellene, hogy itt lépünk, tehát az áldozatok mondjuk gazdasági helyzetét vagy gazdasági képességeit nem tehetjük a tönkre, tehát őket támogatnunk kell az, e- az eljárás során. Tehát hogy lehet az, hogy mondjuk valaki egy áldozat segítségét nyújt, anélkül, hogy támogatást kapjon? Tehát legalább mondjuk azt biztosítani kell, hogy ezek az emberek kérdéseket tehessenek fel. A védelem is, de a másik oldal is. Meghallgatást is kell tartani, esetleg a minden egyes perenkívüli megállapodás esetében. A szervezet bűnözésről kapcsolatban azt hiszem, hogy általános jelenségekről is tudnék beszélni, ez az egész világnak a problémája, Európát különösképpen érinti. Nem vagyunk egyébként egyedül, hogyha arra gondolok, hogy a szervezetbűnözés hogyan működik, a nagyon súlyos bűncselekményeket is követnek el, amely súlyos károkat okoz az európai közösségnek, és elég ez, hogyha a csalásokra gondolunk, mert ezek a csalások hihetetlen méreteket öltöttek. Például a kamorra az élelmiszeripari ágazatban volt nagyon aktív, és nagy összegű csalásokat követett el, a Nostra az ipari szektorban, de mondhatnám még az energia, az alternatív energia szektort is, és ez az európai piacotása alá a, az egységes piacotása alá, az Európai Unió pedig, hát hogy mit tesz? Nagyon sokat tesz már most is a mafia ellenes küzdelmet folytató szakemberek támogatást kapnak az Európai Uniótól több ágazatban, és az Európai Uniós tagállamok talán ezt úgy mondom, hogy tudom, hogy milyen nehézségekkel nézünk szemben. Ugye az európai jog és a nemzeti jog összeegyeztetése miatt azért mégis azt mondhatnánk, hogy egy kicsit gyorsabban lehetne fellépni a keredöntéseket, az egyezményeket, gyorsabban lehetne ratifikálni. Például május 29-én aláírtak egy ilyen egyezményt ugye a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről, ezt is gyorsabban lehetne ratifikálni, betartani, a gyakorlatban alkalmazni. Azért, mert azok a hatóságok, akik ilyen segítséget kapnak, vagy kérnek, meg kell, hogy kapják a másik hatóságtól, akihez fordulnak. Tehát el kell azt ismerni, hogy nem léteznek a határok, és hogy eh, nem lehet megoldani ezt a problémát. Így nem lehet a tagállamok szuverenitásáról beszélni. Hatékonyan eh, kell kölcsönösen együtt fellépni. Tehát ezért mondanám, hogy rengeteg tennivaló eh, van itt, és mindjárt befejedem, elnök úr, azt hiszem még pontosan két percem van, ennyit bocsátott a rendelkezésemre. Tehát elég, hogyha megnézzük, hogy mennyire összefüggnek itt az érdekek, és hogy az Európai Bizottság mennyi anyagot készített, 2003-5-6-ban is hozott keretdöntéseket, a bűncselekményből származó javak elkobzás, elkobzásáról, és így tovább. Az Európai Bizottság munkája tehát fontos, de nem kielégítő. Ezt maga a bizottság, bizottság fejezte ki, és látva azt, hogy a tagállamok hogy jártak el, azt is elmondták, hogy nagyon kevés tagállam ültette át ezeket teljes mértékben, és nagyon kevés tagállam alkalmazza ezeket nagyon kevesen alkalmazzák azt is, hogy a bűnszervezethez tartozás bűncselekményét ugye kettős szempontból ö, tekintsék és ítéljék el, tehát hogy büntessék a tagságot és büntessék az össze, összeesküvést is. Tehát kevés, kevés az ilyen tagállam, és akkor még a régi meglévő nemzeti jogszabályokról nem is beszéltem, hogy azokat hogy alkalmazzák. Én azt kívánom, hogy végre a közös nyomozó csoportok, amelyeket az államok hoznak létre az EU keretein belül végre elkezdjenek működni. 2002. június 13-án született erről keret határozat, és ez nagyon fontos, hogyha megvalósulna, nagyon fontos lenne a gyakorlatban. Persze az elméleti lépés már nagyon fontos, a Eurojust a nagy, a központi agy amely rengeteg információt és segítséget nyújt a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, és segít a problémák leküzdésére, de hát kellenek kinyújtott karok is a működéshez, mert ezek a szervek ugye az egyes tagállamokban a nemzeti jogot betartva tudnak hatékonyabban fellépni. Köszönöm szépen. Grazie al procuratore D'Alterio, io adesso do la parola. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a Van egy kis kamaradás az elnök asszonynal a sorrendben, hogy ki mikor következik. Nagyon sok időnk van még, mondja az elnök asszony. A vita is, a vita is meg lesz, ne aggódjanak. Tehát először 10 percre megadom még Sebastiano doktornak a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Európai Bizottság belügyi főigazgatóságát képviselem. Nos, a hozzánk eljuttatott jelentés tervezetről elmondhatom, hogy nagyon nagyra értékeljük és üdvözöljük a jelentésben foglaltakat, és támogatjuk a különböző itt felsorolt intézkedéseket. Az Európai Unió és a bizottság az elmúlt években a szervezet bűnözésre, mint kulcsjelenségre koncentrált, amely ellen fel kell lépni a béke, a béke, a, béke, a biztonság és az igazságoság térségének megteremtésében, tehát a szabadság, a jog és az igazságoság térségének megteremtésében, és a parlamentre, mint társ jogalkotóra tekintünk ebben a folyamatban. Engedjék meg, hogy a jelentés néhány pontjára, illetve az Alfánó képviselőszöny által mondottakra konkrétan rátérjek. Nagyra, nagyra értékeljük és üdvözöljük azt a felhívást, melyet a parlament eh, alkalmaz, fogalmaz meg a politikai szereplők irányába, hogy tegyenek többet a szervezet bűnözés elleni harcban, illetve hogy eh, tegyék világosá politikai szándékukat. Osztjuk azokat az aggályokat, amelyeket eh, már ma több felszólaló hangsúlyozott, arról, hogy a bűnszervezetek eh, infiltrálják a gazdaságot, a közigazgatást, a politikát és a pénzügyi világot. Nos, ami a fellépéseket illeti, különösen a jogalkotói válaszokat illeti erre a jelenségre, a következőt mondhatom. A szervezet bűnözés penalizációjáról egy jelentést készítünk a meglévő kerethatározat alkalmazása tekintetében. Ez a jelentés 2012. májusában várható, és ez adja majd meg a jövendőbeli bizottság által elkészített javaslatok alapját. Már a kerethatározat elfogadása idején a bizottság fenntartásait hangsúlyozta, hiszen azt gondoltuk, hogy a szöveg nem tartalmaz kellő hozzáadott értéket a meglévő jogszabályokhoz képest, és Olaszország és Franciaország támogatta is a bizottság ebédi álláspontját. Van itt egy időzítési kérdés. A jelentés tervezet ar- arra tesz, felkéri a bizottságot, hogy készítsen elő 2012 végéig egy javaslatot. Sajnos erre nem lesz lehetőség, hiszen hogyha úgy döntenénk, hogy a implementációs jelentés, a végrehajtási jelentés alapján járunk el, akkor impact assessmentet, tehát egy hatástanulmányt kellene készíteni, és ez, így nem készülünk el 2012 végéig. Ugyanakkor Teljesen egyetértünk a lefoglalásra és a források zárolására vonatkozó javaslatra. Valóban a nyereségeket kell megcéloznunk, a bűnszervezetek nyereségét. Egyetértünk, és Malmström biztos, biztos asszony a meglévő bűnzői tevékenységből származó nyereségek megszerzésére és lefölözésére vonatkozó javaslat előkészítésére tett ígéretet. Természetesen nem csak a mi főigazgatóságunk, hanem a igazságügyi főigazgatóság is együttműködik a e javaslat elkészítésében. Mi több, a le- legális gazdaság bűnözők általi infiltrációját megelőzendő jog alkotói csomag részét képezi ez majd. Egyébként az Olaf fal is együttműködünk, és korrupció elleni intézkedéseket is tartalmaz majd ez a csomag. Ami a megszerzett nyereségek szociális újrahasználásának kérdését illeti, vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy hogyan lehet ezt szabályozni és erről elemzésünk szól, a hatástanulmány azonban jelenleg még zajlik, éppen ezért túl korai volna most arról beszélni, hogy a bizottság javaslata tartalmaz-e majd erre vonatkozó szabályozókat. Röviden egy nagyon fontos másik kérdésre szeretnék utalni, ez pedig a áldozat vagy az áldozatvédelem kérdése, amelyről itt a meghallgatás során és a jelentéstervezetben sokat olvashatunk. Itt a bizottság egy joga, jogi javasló, szövegjavaslatot készít elő, amely az informátorok és a tanuk védelmét szabályozza majd. <clears throat> Vivian Redding biztos asszony portfóliójába tartozik természetesen ez az ügy. Ami pedig a más kezdeményezéseket illeti, Üdvözöljük a jelentés tervezet azon javaslatát, hogy a parlament egy bizottságot, egy adhok bizottságot állítson föl a maffia típusú szervezet bűnözői szervezetek vizsgálatára. Fontos jelenség ez, fontos fejlemény ez, és természetesen a bizottság támogatja abéli javaslataikat is, hogy elmélyítsük a szervezet bűnözés társadalomra való kihatásáról szerzett információinkat. A jelentés arról is beszél, hogy a bizottság egy, az Európai Bizottság készítsen egy jelentést. Nos, volna itt egy javaslatom, mint hogy a legtöbb a tanulmányunkba bekerülő információ rendészeti, igazságszolgáltati információ, érdemes volna talán az Európolt bevonni e tanulmány készítésébe, érdemes volna őket megkérni, hogy gyűjtsenek be adatokat, máskülönben egy külső kutató nem nagyon jutna hozzá az adatokhoz, ha az Europol nem működik együtt. Egyetértünk az Eurojust vagy a Eurojust-ról mondottakkal és a kölcsönös elismerésekről mondottakkal, valamint többen említették a rendőrségi és a rendészeti szervek képviselőinek képzését, továbbképzését, mind a szervezet bűnözés elleni harc, mind az igazságszolgáltatás fejlesztését különböző bizottsági programok szolgálják már most is. Ami pedig a közigazgatás átláthatóságát, illetve a közféra átláthatóságát illeti valóban nagyon fontos kérdés ez. Az olasz szabályok példaértékűek, de úgy gondoljuk, hogy az EU források felhasználását nyomon követhetővé kell tenni, illetve ez az elképzelésünk már ma is így van, és ez az elkövetkező EU csalás elleni stratégiában is testet fog ölteni, mely idén kerül kibocsátásra. Van egy további észrevétel is, ahol teljes e, egészében egyetértünk a jelentés tervezettel, ez pedig a korrupció ellenes jelentés. Ez egy olyan kérdés, amely az Euróbarométer kutatás felismeréseit tükrözi, az EU tagállamok lakosságának 75%-a múlt évben úgy érezte, hogy a korrupció komoly problémát jelentett az országban. És valóban a bizottság, az Európai Bizottság tehát, a legális gazdaság védelmét szolgáló csomag keretén belül antikorrupciós intézkedésekre is javaslatot tesz, és egy olyan mechanizmus bevezetésére tesz javaslatot, melyel a tagállamok élhetnek. Tehát az EU antikorrupciós jelentése is erre vonatkozó javaslatokat tartalmaz, valamint a korrupció kerethatározat iránymutatásait is figyelembe veszük a magánágazatban, ezen felül pedig eh, az Európa Tanács idevágó iránymutatásaival kapcsolatos menetrendet is elfogadjuk. A pénzmosás elleni szabályok nagyon fontos szerepet játszanak, épp ilyen fontos azonban a legalitás kultúrájának támogatása az Európai Unió belül. Ennyit akartam mondani, ennyi idő a rendelkezésemre. A jelentés már most is nagyon átfogó. Talán még a ciberbűnözés, a cybercrime jelenségéről látnánk örömmel egy észrevételt, a jelentéstervezetben, hiszen az internet egyre fontosabb um, facilitátorává válik a különböző hagyományos bűncselekményeknek, legalábbis a bűnözők kommunikálnak, de gyakran az interneten keresztül hajtják végre a cselekményeket, ezt is nyomon kell tehát követni, és ne feledjük, hogy a nemzeti szervezet bűnözés elleni stratégiák és egyre inkább uh, a ciberbűnözéssel is foglalkoznak. A, gyakran beszéltünk a kockázat elemzésről, illetve a veszélyeztetési helyzet elemzéséről. Nos, az Európol végzett ilyen veszélyeztetési elemzést, és talán érdemes volna más intézmények munkájával összehangolni az EU szakpolitikáit. Köszönöm szépen, és köszönöm önnek is, elnök asszony. Grazie a lei, dottor Tine. Io adesso do la parola. Köszönöm szépen. Én most megadom a szót a magyar elnökségnek, Stober Péternek, és utána pedig folytatjuk a vitát. Szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt bizottság, köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget, hogy a tanács magyar elnöksége részéről ismertethettem a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez tett hozzájárulásunkat. Köszönetet szeretnék mondani Alfánó képviselő asszonynak ezért a jelentéstervezetért, ami úgy gondoljuk, hogy eh, ahogy az előző eh, felszólalók is jelezték, egy nagyon átfogó és előremutató munka, ami kiváló javaslatokat, ajánlásokat tartalmaz a szervezett bűnözés elleni küzdelem Európai Uniós feladatainak a meghatározására. Igyekszem rövid lenni, és a mondandómat azok köré a csomópontok köré szervezni, amiket a fél év során a magyar elnökség a szervezett bűnözés elleni küzdelemben tesz előjáróban annyit szögeznék le, ami egyébként ebben a bizottságban januárban Pintér Sándor belügyminiszter úr meghallgatásán is elhangzott, hogy a magyar elnökség a programjának a prioritásai közé emelte a szervezett bűnözés elleni küzdelem kérdését. Ennek több oka van az egyik az, hogy egy olyan releváns témáról van szó, ahol nemzeti szinten tapasztalatok állnak rendelkezésre, Másik oka az, hogy úgy éreztük, hogy az utóbbi években a belbiztonság különböző aspektusai közül a szervezetbűnözésre bűnözésre uniós szinten, mintha valamivel kevesebb figyelem jutott volna. Harmadrészt pedig az volt a benyomásunk, hogy a gazdasági világválság hatására a szervezett bűnözés dinamikájában egy változás állt be, így érdemes ezzel politikai szinten is foglalkozni. Ennek megfelelően három dolgot emelnék ki azok közül, amelyeket a magyar elnökség a zászlajára tűzött. Az első, hogy január 20-án a belügyminiszterek informális tanácsülést tartottak Gödöllőn Magyarországon, ahol egyébként López Aguilar elnök úr is személyesen megjelent és felszólalt. Itt az egyik vitatéma a szervezett bűnözés elleni küzdelem kérdése volt a miniszterek meghallgatták az Europol igazgatójának, az Interpol főtitkárának és a bukaresti székhelyű SZEKI központ igazgatójának a beszámolóit a szervezett bűnözés aktuális trendjeiről. Ennek nyomán egy nagyon tartalmas vitát folytattak le, és a főbb megállapításokat az alábbiakban összegezném. Egyetértés volt abban, hogy a szervezett bűnözés egy dinamikus jelenség, és a gazdasági világválság hatására jelentős átrendeződés ment végbe. A piacok, amiken a szervezett bűnözői csoportok működnek, átalakultak, bizonyos pénzszerzési lehetőségeik leszűkültek, egyébként más vonalakon új lehetőségek nyíltak, egyfajta újraelosztása zajlik a szervezetbűnözői piacoknak. A szervezetbűnözés elleni fellépés eszközeinek az erősítése tárgyában a miniszterek egyetértettek abban, hogy erősíteni kell az információcserét nemzeti, európai és nemzetközi szinten a különböző nemzetközi bűnüldözési ügynökségek, mint az Europol, az Interpol és regionális fórumok, mint például a SZEKI központ munkáját jobban össze kell hangolni. A miniszterek egyetértettek, amire a jelentés is és az előttem szólók is utaltak, hogy a szervezett bűnözés elleni harc kulcseleme a vagyon visszaszerzés, az asset recovery kérdése, tehát erre mindenképpen nagy hangsúlyt kell helyezni a nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatalokat meg kell erősíteni. És végül a miniszterek üdvözölték a hagyományos bűnüldözési megközelítésen túli úgynevezett administratív megközelítést, vagy multidisziplináris megközelítést, ami néhány tagállamban már figyelemre méltó eredményeket hozott a szervezett bűnözés elleni harcban, így talán uniós szinten is érdemes lenne ezzel foglalkozni, ezt egyébként talán a jelentésben is célszerű lenne megemlíteni. A második tevékenységünk egy ö, olyan feladat, ami a belga elnökség munkájából következik a belga elnökség alatt a tavaly novemberi tanácsülés fogadott el konklúziókat az úgynevezett harmoni mechanizmus életbelépéséről. Ez egy policy cycle, egy szakpolitikai ciklus, ami egy, most egy kezdeti két éves időszakra, majd négy éves ciklusokra meghatározza a a súlyos és szervezett bűnözés elleni rendészeti fellépés prioritásait és fő irányait. Mi egy stádiumot zárunk le ebből a mechanizmusból a magyar elnökség alatt. Az Europol elkészítette az OKTA jelentést, a szervezett bűnözési fenyegetés értékelés jelentését aminek alapján a júniusi tanácsülésre dolgozunk ki olyan konklúziókat, amik a következő két évre meghatározzák a szervezett bűnözés elleni operatív rendőri fellépés fő irányait. Ez a munka folyamatban van, gyakorlatilag a napokban kezdtük el írni a szövegeket, és mint mondtam, júniusra végzünk vele. A harmadik hozzájárulásunk egy projektcsoport, amit a Tanács Belbiztonsági Bizottságának, a Kózinak a védnöksége alatt hoztunk létre még októberben. Ebben a projektcsoportban, amit Magyarország vezet, részt vesznek pillanatnyilag Olaszország, Hollandia, Belgium, az Egyesült Királyság, Svédország, Finnország, Lengyelország, az Európai Bizottság és az Europol képviselői. Ez a projektcsoport egy kézikönyvön dolgozik, ami a már említett administratív vagy multidisziplináris megközelítés bevált jó gyakorlatait összegzi, elsődlegesen azzal a céllal, hogy a rendészeti szférában, illetve a jogalkotók között, ha a szervezett bűnözés elleni küzdelemben bevált, működő megoldásokat keres valaki, amit a saját államában lehetne implementálni, akkor legyen egy segédeszköze, egy, egy ilyen példatára. Nagyon jól haladunk a kézikönyv előkészítésével, valószínűleg ezt is a júniusi tanácsra tudjuk bemutatásra bevinni még egy ülését tervezzük ennek a projektcsoportnak, és utána a kézikönyv elkészültével valószínűleg befejezi ez a csoport a működését, ahogy a magyar elnökség is véget ér, de a kézikönyv megmarad, és valamilyen formájú utókövetéséről, follow-upjáról, aktualizálásáról mindenképpen gondoskodni fogunk, erről még a projektcsoport tagjaival eszmecserét fogunk folytatni Röviden ezeket szerettem volna elmondani a magyar elnökség részéről. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani a lehetőségért, és gratulálni Alfánó képviselő asszonynak a kiváló jelentéséhez. Természetesen amennyiben kérdés lenne, igyekszem válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tanács képviselőinek, most pedig megnyitom a vitát, és először kiki Jakolino, Crosetta, Cellino e Bronz. És további képviselők szerepelnek a listán. L'onorevole Iacolino. L'onorevole Iacolino c'è della... Iacolino úr kap először szót Kroset, jó, Kroset úr 10 percre. No, io ho apprezzato molto la... Három percre. Köszönöm, elnök asszony. Tehát nagyra becsülöm az előadó asszony munkáját, illetve Dátyéró úr és a bizottság és tanácsképviselőjének a hozzászólását is. Néhány kérdés. 2009. július 11-én írtam, 15-én írtam Buzek úrnak, annak érdekében, hogy hozunk létre egy munkacsoportot, amely tanulmányozná a maffiát Európában és akkor az elnök úr erre nyitott volt, minden frakció nyitott volt erre, és a Libe Bizottság elnöke is, de az az igazság, hogy soha nem született meg ez a tanulmány, ez egyfajta ígéret maradt, ami sosem válik e, valóra, tehát a terveink között szerepel, de a gyakorlatban nem történik semmi. Pontosan így lehetne pedig előre haladni, kiértékelve a szervezett bűnözés működését Európában. Tehát itt az európai parlamenti képviselők, akik ugye különböző országokból jöttek, a saját tapasztalatukat megoszthatnák. Ezt az érvelést most itt még egyszer elmondom, ugye megint lesz itt július 15-e, tehát 2011-ben megint írok majd a Buzak elnök úrnak annak érdekében, hogy ez a bizottság létrejöjjön, és megkérdezem, hogy miért nem teszünk semmit annak ellenére, hogy minden frakció egyetért ezzel, minden elnök egyetért ezzel, és szóban minden támogatásunk megvan, de a javaslat a gyakorlatban mégsem valósul meg. Tehát újra, fel, újra fogok írni. Szerintem van itt egy hiba, aminek az elkövetését el kéne kerülnünk. Tehát nem gondolhatjuk azt, hogy a maffia problémája Európában onnan származik, hogy hát az olasz maffiák egy kicsit itt ki, kijebb mentek az országból, és elterjedtek Európában. Nem gondolhatjuk ezt. Egy más kiinduló pontból kell indulni, az, hogy abból, hogy a szervezetbűnözés globális, tehát a maffia globális szintű, nem a nemzetközi szinten hierar- van egy hierarchia, hanem horizontális, tehát megvannak a különböző szervezetek, különböző országok szervezetei között a kapcsolatok, és most még új mafiák is megszülettek, nem csak Európában, hanem szerte a világon. Tehát amikor a maffiáról beszélünk, akkor nem csak a drángetát, a kozanosztrát, vagy a kamarát kéne emlegetni, hanem az orosz, a bulgár, a román, az albán, a kínai maffiát kéne emlegetni, a nigériai és egyéb maffiákat, és azt, hogy ezeknek milyen szerepe van a kolumbiait, és így tovább még sorolhatnám mi az a probléma, hogy ami, amit itt, amire oda kell figyelni? Először is. Amikor a mafia jelenségéről beszélünk, akkor itt van még valami, az a szó, ugye, hogy organized crime, tehát a szervezett bűnözés. És azt hiszem, hogy egy kicsit kétarcúak vagyunk, hogyha ezt így használjuk. A Európában, nemzetközi szinten mindenütt a Cosa Nostra modelljét veszik alapul. Ez ugye már 150 éve működő szervezet, aki sen, amik fölött senki nem tudott győzedelmeskedni, tehát ez működőképes ez a modell. Mi ez a modell? Ugye a bűnelkövetők között a gazdasági és a politikai szféra között vannak szoros kapcsolatok Ugye ebben a szakbizottságban, még ezt nem tettem meg, de most elmondom, 2003. december 6-án én még polgármester voltam a hazámban, és egy példanélküli mafia ellenes harcot indítottam el. Két állampolgár, két mafiózót hallgatott le a rendőrség, az egyik egy szicíliai volt, a másik egy litván és ezek az emberek azt tárgyalták, hogy hogyan tudnak majd engem meggyilkolni, és aztán pedig arra tértek rá, hogy 2003. december 12-én egy nagyon fontos dolog történik Európában, amely megvalo- megváltoztatja Szicília és Litvánia jövőjét. Hát mi történt 2003. december 12-én? az államfők, állam és kormányfők találkoztak, és úgy döntöttek, hogy Litvánia csatlakozhat az Európai Unióról. Tehát látszik, hogy a mafia mennyire szervezett, és az Európai Bizottság nem beszélhet szervezet bűnözésről a maffia helyett. Nem mondhatjuk azt, hogy hát a maffiát majd le fogjuk győzni az Eurojust-tal, az Europollal, és hasonlók, akkor az azt jelenti, hogy továbbra is úgy beszélünk, hogy igen, mi a, az illegális bevándorlást a Frontex segítségével kívánjuk leküzdeni, ami aztán kiváló eredményekre vezet. Ehelyett inkább beszélhetnénk a kölcsönösségről, például a kölcsönös a bűnügyi ítéletek kölcsönös elismeréséről, de arról is, hogy mondjuk az újságíróknak fel kell fedniük az információs forrásokat, be kell fejezni, ezt szól közben az elnök asszony. Tehát nincsen semmifajta kölcsönösség például a védelme tekintetében. Én is gyakran tanúskodtam sok eljárásban, de nem kölcsönös ez. Én nagyon nehezen tudtam kijárni magamnak a védelmet. A belga és a francia hatóságok mindig azt mondják nekem, hogy jaj, de hát még létezik ez a fenyegetés, hát ezt igazolja. Egész egyszerűen vannak olyan tagállamok, amelyeknek halvány fogalmuk sincs arról, hogy hogy működik a maffia, és ez milyen. Semmit nem értenek ebből. Tehát én ezeket a kérdéseket teszem fel, fel, és szerintem ezeket a témákat nagyon határozottan be kellene emelni ebbe az anyagba. Tegyük be azt a kérést, hogy igenis működjön itt a parlamentben ez a munkacsoport, ez a bizottság. Köszönöm szépen Prosetta úr, és Jakolina úrnak adom meg a szót. Mikrofon. A mi piace moltissimo essere indisciplinato, e infatti ho fatto migliaia di Én nagyon örülök, hogy én azért, azért tudtam ilyen sok bejelentést tenni, mondja még az előző beszélő, mert nem tartottam magam a szabályokhoz. Jakolino úr mikrofonja nincsen bekapcsolva. A molte valutazioni che pure vengono poste. Tehát köszönöm szépen elnök azt, hogy mindannyian azt hiszem pozitívan kell, hogy tekintsük ezeket a javaslatokat, amelyek itt szerepelnek az önjelentésében. Néhány nagyon rövid megjegyzést tennék. Én nem vonom kétségbe azt, hogy a szervezetbűnözésnek európai vagy nemzetközi dimenziója van, és hogy ebből következik az, hogy európai szintű szabályozásra vagy fellépésre van szükség valóban sokkal többet kell tenni, különösen a Lisszaboni szerződés fényében, illetve a stokholmi program fényében, amely ugye az együttműködést működé, képessé teszi harmadik országokkal is, nem csak az Európai Uniós tagállamokkal. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos anyag. E megemlíti a kolumbiai és mexikói kábítószerkarteleket, az emberkereskedelmet, a fegyverkereskedelme, de gondolhatunk itt a földközi tengertérségére, aztán ugye említette valaki még az európai alapok felhasználását is. Vannak tehát nagyon fontos elemei ennek, amelyek egyébként az olasz jogszabályozásban már szerepelnek, és én nem azt mondom, hogy hat hónappal ezelőtt született meg minden, akkor sem, hogyha az elmúlt három évben nagyon komolyan megerősítették ezeket a jogszabályokat. Én azt kell, hogy kihangsúlyozom, hogy a 60-as évek végén kezdődött ez a szabályozás, és utána megerősítették ezt a 80-as években, és ezt, ezt a jogszabályozást azt hiszem a referencia modellként kell kezelnünk. Az, hogy az illegálisan a szerzett javakat elkobozzák, ez például egy nagyon fontos lépés a szervezett bűnözés ellen és szerintem az Európai Bizottságnak is jobb eszközökkel kell rendelkezni. Aztán például nekünk a börtönműtetések esetén is olyan intézkedések vannak, a nagyon súlyos, nagyon komoly intézkedések, amelyek más tagállamokban nem léteznek még, és én nem volom kétségbe, hogy kedves Szonya, bizonyos bekezdésekkel szemben azért kritikusaknak kell lennünk utaz a politikára, arra, hogy ugye a korrupció jelensége is itt van, de erre is utalnunk kell. Van egyfajta szerintem olyan igény, ami, hogy itt a bekezdéseket talán össze lehetne fogni. Gondolok itt a kilences bekezdés, ugye, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmek elkapzásáról beszélsz, illetve a tanúk és az áldozatok és az informátorok megfelelő védelméről. Én elmélyíteném, elmélyíteném még ennek a speciális bizottságnak a témáját, és nem utalok arra, hogy most akkor olasz vagy más a példa. Szerintem ez egy negatív jelzés lenne. Szerintem a csalás ellenes stratégia nagyon fontos, erre keveset utaltunk, de a bizottság utalt erre, és nagyon fontos az, hogy erősebb legyen a koordináció az Europol, az Eurojust és az egyes tagállamok szervezet, szervei között, a hírszerző szervei között. Legyen információcsere, jó gyakorlatok cseréje, ezen a téren még nagyon messzire lehet menni. Aztán, amikor a sajtóra utalunk, szerintem ez nem túl koherens ez a megfogalmazás. Hát, emlékezünk arra, hogy például én most itt egy másik bekezdésre utalok, hogy ugye a gazdasági nyomkövetés is fontos, azt is megemlített, hogy amikor még nem ítéltek el valakit jogerősen bűncselekmények miatt, akkor mi a helyzete? Ez a bekezdésem teljesen tiszta. Preventív intézkedések is szerepelnek itt, hogyha ismerik a mi jogszabályainkat, akkor azt hiszem, hogy én még tennék egy további lépést és messzebb mennék. Nagyon jó mindaz az utalás, amit ugye itt az előbb is beszéltünk, ugye, hogy utaltunk a 2000-es egyezményre, és befejezem egy fontos eh, hivatkozással. A korrupciót nem lehet kihagyni, helyes, hogy eh, említed, bizonyos szempontból, de sokkal jobban ki kell ezt emelni. Európai szintűvé kell emelni ezt a fogalmat, hogy európai szintű intézkedéseket lehessen meghozni vele szemben, és én sokkal hamarabb be fogom fejezni, mint Krocsette úr, ez az utolsó megjegyzésem a módosítókkal kapcsolásban. A módosítókkal kapcsolatban majd több időnk lesz vitatkozni, Alfano asszony, nagyon remélem. Én most azt javaslom, hogy legalább május 3-ig legyen időnk, ez szerintem elégséges idő eh, ahhoz, hogy kiértékeljük ezt a eh, témát. Nagyon-nagyon komplex témáról van szó, hogy már mások is jelezték. Én eh, harmadikát javasolnám, de ha más frakciók más szeretnének, akkor őket is nagyon szívesen meghallgatom meggyőződésem, hogy együtt nagyon kiváló anyagot tudunk kidolgozni, amely tényleg minden igénynek megfelel a szervezett bűnözés elleni harcban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jakolino úr, a javaslatokat és a hozzászólás. Jánszki szúrnak adom meg a szót. Hankis asszonynak, bocsánat. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék önnek, Alfánó asszony. Úgy hiszem, hogy ez a kérdés, amelyel foglalkozik, az egyik legfontosabb kérdés. Azzal kezdte, hogy elmagyaráztam, hogy ez a jelentés személyes ügye is önnek. Nos, itt én magam is hasonlóságot éreztem hiszen ez számomra is egy személyes ügy, nem csak a politik, politizálás vagy a kutatás kérdése. Az orosz vagy az orosz ajkú szervezet bűnözi számomra személyes ügy is. A posztkommunista országokkal való kapcsolata az, ami különösen foglalkoztat. Az elmúlt években Magyarországon, hazámban például, a korrupció eseteivel találkoztunk, az orosz vagy orosz ajkú bűn, szervezett bűnözés eh, igyekezett a posztkommunista országokban bűnözői szervekkel, és, és sajnos az állam magas vezetői szintjeivel is kapcsolatot tartani. Számomra, aki egy kommunista és aztán egy posztkommunista országban éle, éltem és élek, az orosz ajkú szervezett bűnözés, amelyet a volt elvtársok hálózatának hívunk a korrupció és a szervezett bűnözés területén, nagyon fontos ügy. És nagyon sok hasonlóságot érzek az ön által taglalt ügyel. Úgy javaslatom, hogy egy munkacsoportban, vagy valamilyen más munkakeretben, nem tudom mi volna helyes keret, de nagyon hasznos és érdekes volna számunkra, hogyha szisztematikus módon ezen hasonlóságokat megvizsgálhatnánk. A maffia típusú szervezetek és az úgynevezett volt elvtársak hálózata által elkövetett szervezett bűnözés, bűnözés között. Nagyon hasznos volna, hogy itt világosan látnánk, hogyha itt világosan látnánk, és azt szeretném kérni, hogy vizsgáljuk meg, hogy esetleg szerzette a maffia pozíciókat az EU-ban. Ebben elég biztos vagyok, de még sokkal biztosabb vagyok abban, hogy a volt elvtársak hálózata nagyon-nagyon sok pozíciót szerzett az Európai Unióban, az intézményekben, talán még a parlamenten belül is. Nem tudom, de talán lehetséges ez is. Tehát nagyon-nagyon fontos kérdésről van szó és kérdezem, hogy hogyan látja, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy ezen jelenség ellen fellépjünk. Konkrétan tehát az ellen, hogy a nemzetközi szervezet bűnözés beinfiltrálódjon az európai intézményekbe. Köszönöm. Köszönöm Hankis asszonynak. Most Borsellino képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony szeretném elkerülni, hogy nagyon húzom az időt. Ez a téma persze mindenkinek a szívéhez nagyon közel áll, nagyon szenvedélyesen tárgyaljuk. Komoly ilyen és alaposan kell megvitatni, de egy másik módszert követnék. Egy picit zavarosan, ugye gyakran arról beszélünk, hogy szervezetbűnözés és maffia. Nem ugyanaz a kettő. A maffia az a szervezetbűnözésnek egy típusa. Olaszország sajnos ugye elég hosszú ideje kell, hogy elszenvedje ezt a e, jelenséget, tehát szinte 150 éve van jelen a maffia már e, az én hazámban. E, és arról beszélünk, hogy maffia jellegű szervezett bűnözés. Ez a megnevezés a mi törvényeinkben csak 82 után szerepel, tehát szinte 100 éve létezett már a maffia, mire ezt a megfogalmazást betették, hogy maffia jellegű bűnszervezet, egy évszázadnak kellett eltelni. Tehát én szeretném, hogyha mondjuk Európában ne történjen meg ugyanez, tehát hogy valamiről csak akkor szerzünk tudomást, amikor már ilyen sok idő eltelik. Tehát két valóság, két nagyon veszélyes jelenség, ahogy Szonya, te is nagyon komolyan aláhúzod ezt az anyagodban, gazdasági, komoly gazdasági súlya, hatása van, ugye mondtuk, hogy szakosodott a maffia, hát alkalmazkodik ugye minden lehetőséghez, a mostani világhoz, de konkrétan megfogalmatjuk, hogy a szervezetbűnözés és ugye a maffia jellegű szervezetbűnözés az két külön dolog, ez alapvető, mert aztán a majd a megfelelő intézkedéseket úgy kell megfogalmazni. A bizottság gondolom emlékeztet erre. Most már szinte két éve zajlik ez a munka, ez a szakbizottság is komolyan dolgozik ezen. Talán, hogy is mondjunk, hogy előállt ez a különleges helyzet, hogy itt többen vagyunk ebben a szakbizottságban. Hát itt vagyunk ugye szicíliaiak, akik megéltük ennek a hatását az első kézből tapasztaltuk, tehát többen vagyunk itt többféle tapasztalattal. Az lenne jó, hogyha mindenki végre világosan tudná, vagy tisztában lenne azzal, hogy mi az a jelenség, amivel szembenézünk ennek kéne, hogy legyen az egyik célja, ugye, ennek az anyagnak. Tehát Olaszországban ugye sokat beszéltünk a maffiáról, mint egy déli ö, probléma, hogy az ország csak, országnak csak a déli részén probléma. Hát ma ugye fájdalmas tapasztalatok árán jutottunk el odáig, hogy megtanultuk, hogy ez ö, nem így van és most is tisztában kell lennünk azzal, hogy európai szintű eh, ez a típusú bűnözés. Csak akkor tudunk hatékony és világos, és mindenek felett közösségi eh, normákkal és eh, szabályokkal szembeszállni. Tehát mindenképpen nagyon világosan kell, meg kell ezt fogalmazni, nem lehet cserélgetni a kettőt, mint alternatíva, hanem két teljesen különbözőről van szó, nagyon szoros kapcsolatok vannak köztük, de megint mondom, különbözőek a jellemzőik, és ezt észben kell tartani. Köszönöm szépen Borszerino kollégának, és most Bronsz úr következik. Köszönöm szépen is értelmében a Lisszaboni szerződés új lehetőségeket és eszközöket ad a kezünkbe, hogy harcoljunk a szervezet bűnözés ellen. De röviden utal csak arra, hogy az európai integráció legalábbis a múltban gyakorlatilag megkönnyítette az ilyen tevékenységek elterjedését. A határok eltörlését, a globalizációt említi, de a, a szolgáltatások, a tőke és a termékek szabad mozgását nem. Persze könnyebb az embercsempészet, hogyha nincsenek határok a Schengeni térségben a termékek szabad kereskedelme az illegális termékek mozgatását segíti elő, például a fegyverek, a drogok mozgatását, a tőke szabad mozgása pedig gyakorlatilag a pénz mozgását. Az üzenet a jelentésben az, hogy a szervezet bűnözés elleni harcban több európai jogszabályra, hatáskörre van szükség. Az én üzenetem az, hogy a nemzeti határok visszaállítása gyakorlatilag a nagy méretű szervezetek működését is korlátozná hiszen a terrorizmus és a szervezetbűnözés valós fenyegetések, ahol ha az EU hatáskört akarnánk, a Europol, a Eurojust, illetve a, az európai letartóztatási parancs, a parancs, illetve az ügyészek hatásköre segítségével ez egyszerűbb lenne. Említették, hogy például a mafia beszivárgott a legitim kereskedelembe, illetve üzleti tevékenységbe amikor bekerülnek ide, van-e valamilyen bizonyíték arra, hogy a maffia esetleg, hogyha ki akar szakadni ebből a, szervezés, a szervezetből, akkor legális tevékenységét használja fel erre, és gyakorlatilag az üzleti világban többé-kevésbé legitimen lép fel. Van egy negatív megjegyzésem, annak ellenére, hogy nagyra értékelem Alfano asszony elemzését, ez elsősorban ö, bátorságát és elszántságát szeretném dicsérni. Köszönöm szépen. Nincs bekapcsolva a hozzászóló mikrofonja sajnos, nem hallottuk a megjegyzést. Allora, io ringrazio tutti i colleghi. Én megköszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, és most pedig megadom eh, ügyész úrnak a szót, hogy a feltett kérdésekre válaszoljon, és utána pedig összefoglalom a vitát. Una domanda di carattere tecnico che in qualche modo chiama... Kaptam egy szakmai kérdést, amely a maffia ellenes eh, munkámról szól, ugye Bronc úr tette ezt fel, ha jól emlékszem, ő utalt arra, hogy a mafián kívülálló személyekkel is felveszik a kapcsolatot, azért, hogy előnyöket, előnyökre tegyenek szert. Itt a ez a klasszikus példa, ugye, a politika és a maffia kapcsolata, illetve a vállalkozók, az üzleti világ és a maffia kapcsolata. Nagyon sokszor voltak ezzel kapcsolatban ügyek, perek, ítéletek. A Kamorra esetében, a Drangeta esetében is több ilyen volt előfordult, hogy ugye a politikával fűzték szorosra a szállakat, tehát a támogatásért cserébe a politikus mondjuk közbeszerzési szerződéseket ígér a bűnszervezetnek, és így cserélnek, vagy pedig mondjuk egy vállalkozó kap így közbeszerzési pályázaton egy vállalkozó lesz nyertes, és aztán a pénz egy része a mafiához vándorol sokszor munkahelyeket is így osztják el, és így garantálják mondjuk a szervezeten belül a megállapodást, a nyugalmat. Tehát a kérdés, hogy milyen típusú kapcsolat ez. Ez a fajta kapcsolat a múltban három különböző fél között lét, jött létre. Nyilván a maffia volt az egyik, a vállalkozó vagy az üzleti világ volt a másik, és a politika képviselője, egy intézmény képviselője volt a harmadik fél. Több esetet is felsorolhatnék erre, de azt hiszem, hogy ez nagyon sok időt venne igénybe, és ennyi időm pedig nincs. Amit fontos kiemelni az az, hogy az ilyen típusú kapcsolatok is azért változtak az idővel, úgyhogy régi, régen most, tehát a régihez képest most már sok a változás, most már ugyanezek a vállalkozók lépnek előre, egyszerűsödött a kapcsolatfelvétel, hanem szinte már összeolvad a mafiózóval a vállalkozó figurája, vagy összeolvad a politikus figurája a mafiózóval. Utalhatunk például mondjuk egy, egy olyan figurára, Francesco, Campa- Francesco Campanellára, aki a szicíliai Cosa Nostrának a tagja, de a, és elmondta, hogy a saját életében hogyan olvadt össze ez a két külön szerep. Ő magánvállalkozó volt, ő egy bank igazgatója volt, a Kozanosztrában részt vett, közben Palermo tartományban volt egy városban polgármester, tehát részt vett a helyi politikában és részt vett a nemzeti politikában, és közben ugye a mafiában tevékenykedett, tehát hogyha valaki felteszi azt a kérdést, hogy mi ezen felek között a kapcsolat, akkor erre nem lehet ilyen egyszerűen választ adni, mert nagyon sajnálatos az a helyzet, hogy a maffia tulajdonképpen most már saját maga lép be minden területre, mert megtalálja a saját tagjai között azokat a szakembereket, akik a területi, területfeletti ellenőrzést is meg tudják valósítani. procuratore. Köszönöm szépen. Nos, Mielőtt a kérdésekre válaszolok, szeretnék mondani valamit, hogyha egyetértenek a módosítók határidejével, akkor mondjuk megállapodhatnánk 19-e eh, délutánban, mondjuk 14 óra, 14 óra 30-ig, és akkor így lenne idő még a módosítók kidolgozására. Aztán, ami Krosetta úr megjegyzéseit illeti. Én emlékszem, amikor benyújtottad a, ezt a levelet Buzek úrnak, és ezt a kérést megfogalmaztat. Én nem írtam alá azonnal, de ö, én is ö, támogató levelet küldtem Buzek úrnak, pontosan ugyanezért. E, tehát, hogy legyen egy mafia ellenes parlamenti ö, bizottság, és legyenek szakértők, tehát hogy nem feltétlenül az európai parlamenti képviselők jöjjenek, hanem civil szervezetek képviselői, bírák, mindenféle ö, olyan ö, szereplő, aki a, ö, gyakorlatban a terepen a szervezet bűnözése ellen küzd. A jelentésben egyébként ö, ezt is ö, említ, említjük, jeleztük akkor is, hogyha igen, kaptam erre vonatkozóan kritikát, kritikát ezek új események egyébként, ami Jakolino urat illeti. Én mondtam már máskor is valamit, amit itt most a jelentés bemutatás elején kihangsúlyoztam, ez pedig az, hogy az olasz maffia ellenes jogszabályozást exportálni kell, és ez legyen a nagyon határozott kiindulópont, aminek az alapján európai szinten lefolytatjuk a vitát. Hát muszáj ezt átadni, és ez, ez, ettől nem, ebből nem engedhetünk. Tehát mindenképpen ez legyen a kiinduló pont. Ami pedig a szigorú börtönbüntetéseket illeti, Ugye vannak olyan kollégák, akik messzi országokból, távoli országokból jönnek, olyan országokból, ahol a maffia még mindig tulajdonképpen a folkoros szintjén van, a köztudatban. De hát ugye múlt héten például volt egy meghallgatás, és egy osztrák kolléga e, ezt elmondta, hogy vannak olyan országok, mi akár Németország is, ahol a mafiára úgy tekintenek, mint valamifajta folklór jelenségre. Tehát fel is tetjük a kérdést, hogy mit teszünk most. Most megtetjük le az alapokat, e, történelmi pillanat valószínűleg ez az EU életében, mert lefektetjük az alapokat amelyekből kiindulva aztán nagyon határozottan és nagyon őszintén meg tudunk vitatni egy komplex jelenséget, hogy hogyan lehetne olyan jogszabályokat megfogalmazni, amelyek valamennyi, tehát mind a 27 EU-s tagállamban érvényesülnének. Ügyész úr már utalt például a Duisburgi támadásra, és pontosan erről van szó, hogy amikor az bekövetkezett, akkor az olasz a kalabriai szervek ké információt kérte, kértek a bűncselekmény helyszínéről, de a német fél nem azért, mert nem azt akarta, hogy ne folytathassák le a vizsgálatot, nem ismerte a gyakorlatot, nem ismerte az olasz eljárást, nem ismerte a maffia ellenes jogszabályokat, megtagadta ezt a kérést, és így akaratlanul, nyilvánvaló, akaratlanul megakadályozta az olasz szerveket abban, hogy nagyon-nagyon hasznos információkra tegyenek szert a saját vizsgálódásaik során. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a tagállamok igazságügyi együttműködését, vagy bűnügyi együttműködését hogyan segítjük, akkor pontosan erről van szó. Tehát nagyon határozott és erős jelzést kell adni erről is, tehát például ugye a nagyon súlyos büntető jogi szabályozásról is, tehát, hogy erről is beszéljünk, hogy az elítélteket olyan helyzetbe kell hozni, hogy ne tudjanak a börtönből utasításokat adni, vagy ne tudjanak a börtönből, ne tudják továbbra is vezetni a szervezetüket. Utaltam a sajtóra is az anyagban, és azt szeretném mondani, hogy a szabad sajtót emlegettem, de a maffia befolyása alól szabad sajtóra gondoltam, a megfélemlítéstől mentes sajtóra gondoltam. Olaszországban nyolc újságíró tölt meg a maffia. Ez a, még a politika említése előtt szerettem volna ezt kihangsúlyozni. Tehát gondoljunk bele, hogy nyolc újságírót öltek meg, Szerintem még Kolumbiában, vagy, tehát, hogy Bogotában se következik ez be, Spanyolországban. Tehát, hogy ez nem lehet nem figyelembe venni, és az én édesapám volt a legutolsó ezek között, az újságírók között, akiket a mafia meggyilkolt. Hankisasszony említette az orosz maffiát. Igen, van itt egy említés Katanisetta városában említették ezt, hogy az orosz kormány támogatja a magánvállalkozások 40%-át, az a közférában pedig a 60%-ot, a tevékenységek nagy százalékában tehát azt lehet látni, hogy beszivárgott ide a szervezetbűnözés, és ezeknek a szervezeteknek befolyása van a kereskedelmi tevékenységre a nagy orosz városokban. Gyakorlatilag a bűnözői csoportok tartják ellenőrzésük alatt a kereskedelmi tevékenységeket, és nagyon sok ilyen személy, még parlamenti képviselő is lett Oroszországban. A Duma 450 képviselője 15 5000 parlamenti asszisztenst alkalmaz, és ezek közül sokakat megöltek a helyi bűnszervezetek közötti harcokban. És azt hiszem, hogy a globális kapitalizmus egyik nagyon, globális kapitalizmuson belül nagyon fontos befolyásra tett szerte, e, tettek szert a bűnszervezetek, tehát azt hiszem, hogy ugyanolyan módszereket használnak ezen a szinten is, mint e, e, máshol. Biztos, hogy tudunk erről még vitatkozni, vagy meg tudjuk ezt beszélni valószínűleg a jövőben. Hát reméljük, hogy lesz egy ilyen mafia ellenes parlamenti bizottság is. Az lenne a kiváló hely, ahol az ilyen témákat, amilyeneket például önhang kisasszony fölvetett, megvitathatnánk. És Borsellino asszony, hát Rita, igen, nekem is nagyon fontos ez a különbségtétel, amit említettél. És az, hogy jobban tájékoztatni a kollégáinkat, hogy mi is ez, hogy most akkor szervezetbűnözés és maffia. Emlékeztessük magunkat, emlékezzünk arra, hogy amikor a bizottság ugye itt javasolt egy ilyet a UCPN hálózat témájában, aminek én voltam az előadója, ugye akkor is nagyon igyekeztünk megmagyarázni ezt, megértetni ezt másokkal, hogy ez mit is jelent ebben a szakbizottságban, de a parlamenten belül is. Tehát nem csak a bűncselekményről beszélünk, nem. Szervezett bűn, bűnözésről van szó. Tehát tényleg ez a legszörnyűbb szintű. De a maffia jellegű bűnszervezet az még összetettebb, az még másabb, speciálisabb tulajdonságokkal rendelkezik, és ezért speciális felépést igényel. Ezzel az anyaggal, ugye azt hiszem, hogy mindenki tulajdonképpen így rádöbbent erre, nem, nem lehet, hogy nem kellett szembenézniük ilyen szinten azzal, hogy mit is jelent ugye a szervezett bűnözés, tehát akkor emlékszem, hogy sokan így rádöbbentek arra, hogy úristen, hogy ez mit is jelent pontosan. Szinte tegnapig az Európai Parlamentben nem beszéltünk ilyen módon a mafiáról és a szervezett bűnözésről. De ma itt tartunk, hogy erről tárgyalhatunk, és hogy a maffia típusú szervezett bűnözés egy külön kategória. Ezért tehát az európai intézményeket tájékoztatni kell, és nem engedhetik meg maguknak azt, hogy a múltba tekintsenek, szembe kell nézni a valósággal, ami itt van az orrunk előtt. Mindenkit érint ez, kivétel nélkül nincs egyetlen egy olyan Európai Uniós tagállam, sem, amely megúszhatná ezt, amelyet nem érint ez a jelenség. Senki nem teheti azt, amit a múltban ideig tett nem teheti meg, hogy a szőnyeg alá söpri, ezt úgy tesz, mint hogyha nem létezne ez a probléma. Ez pont az állampolgárok érdeke, hogy erről a problémáról vitázzunk. A svéd rendőrfőnök mondta nekem, hogy a saját intézményei esetében milyen nehéz vagy kellemetlen az állampolgárok elé állni és beismerni, hogy hát Svédországban is jelen van a maffia. Hát ugye ott vannak az állampolgárok, nagyon nehéz volt ezt nekik bejelenteni, mert ez azt jelenti, hogy mintha az ember elismeri, hogy hibázott vagy gyenge. Hát nem biztos, hogy ez hiba, egy kicsit alul értékeltünk egy problémát, de most ahelyett, hogy nem teszünk semmit, tájékozódunk és fellépünk a szervezet bűnözéssel szemben. Én megköszönöm mindannyiuknak, és várom mindenkitől az információt, a hozzájárulást. Nagyon remélem, hogy ez az anyag azokról is megemlékezik, akik elvesztették az életüket ebben a harcban. Köszönöm szépen, Alfánó asszony! Nagyon köszönöm mindenkinek a hozzászólást, és köszönet a maffia ellenes főügyész úr nak is, és ahogy már elhangzott, a módosító indítványok beadására Alfán Masszony javaslatának megfelelően kerül sor. Úgyhogy Alfán Masszony javaslatát követjük a módosító indítványok határidát, határideit illetően. Nagyon szépen köszönöm, és akkor folytassuk a következő napi rendi ponttal. Siamo un po' in ritardo. Bene. <laughs> If you please, we're following, following to point 11. You... A következő a 11. napi rendi pont, az Európai Unió belső biztonsági stratégiája. Erőadónk Rita Borsellino. Borsellino asszony elmegy? Nem, nem, nem. Kérem, jöjjön ide. Na de ahogy önnek tetszik. We are here to consider Nos, egy munkadokumentumot kell megvitatnunk, és nincs több időnk fél óránál, mert mint mindig, már is csúszásban vagyunk, ugyanis elég sok minden van a napi rendünkön. Úgyhogy 30 percünk van a munkadokumentumot megvitatni, amely saját kezdeményezésű jelentés az Európai Unió belső biztonsági stratégiájáról, és Rita Borsellino készítette. Úgyhogy meghallgatjuk Borsellino asszonyt, aztán a bizottság és az elnökség kapszót, a tanács is. Parancsoljon Borsellino asszony! Grazie, Presidente! Köszönöm, elnök úr! Kedves kollégák, elnézést kérek önöktől, egészségügyi okokból kértem azt, hogy ezt a két munkadokumentumot ma mutathassam be önöknek, és szeretném megköszönni, hogy ezt lehetővé tették. Mielőtt még a lényegre télek, el kell mondanom valamit a munkáról. Én azt hiszem, hogy a biztonság szó, illetve az elmúlt napok vagy időszak eseményei nagyon jó jelzések, nagyon aktuálisak. A szolidaritásról is beszélünk a biztonság nem valósítható meg Európában, hogyha egyedül próbálunk lépni. És azért volt ez ugye aktuális, a, hogy a tagállamok is most elismerjék, hogy együtt kell lépni, és ezt a mentalitást tartsuk, tartsunk fenn. Vannak eszközök, amelyek előttünk vannak, vagy amelyek a kezünkben vannak. Én megpróbáltam a munkaanyagban áttekinteni az Európai Unió hatásköreit és eszközeit, amik a belbiztonság terén rendelkezésre állnak. Szerintem fölösleges új eszközöket vagy új javaslatokat megfogalmazni, hogyha nem tekintjük át, hogy mi áll a rendelkezésre. Tehát megfogalmaztam azt, hogy honnan indultunk, mi áll a rendelkezésünkre a biztonság témájában és aztán majd ugye meg lesz egy külön jelentés, amelyet benyújtok június hónapban, ahogy azt eh, az eh, időterben is láttuk. Tulajdonképpen eh, viszonylag friss fejlemények eredménye ez a fajta stratégia, mert ez ki volt zárva a közösségi hatáskörből ez a téma, és úgy értékelték, hogy az állami szuverenitás <clears throat> a fontosabb. Az államok esetében a legfontosabb lépés 85-ben volt, ugye, a Schengeni együttműködés. Erről van szó, amely lefektette a politikai alapokat, és a, ez még ugye a bevándorlásról szólt, illetve az igazságügyi együttműködésről. És aztán a Schengeni együttműködés tette leheté, lehetővé, hogy az Európai Unió tagállamai ugye megbízanak azokban a tagállamokban, akik a külső határokat védik, és így szűnjenek meg a belső határok. Ez egyfajta kölcsönös függést teremtett, és a szolidaritásra is szükség volt. A Schengeni együttműködés, és aztán ugye az Amsterdami Maastrichti szerződéssel létrejött eszközök hozták létre a szabadságon, a biztonságon és a jogérvényesülésén alapuló térséget, és a Lisszaboni szerződésben már a népek közötti béke megerősítéséről is beszélünk. Nem beszélhetünk természetesen egyszerűen belső biztonságról. Közös stratégiák kultúrákat kell létrehozni egy olyan helyzetben, amikor a a kulturális, intézmény, illetve jogi szabályozása teljes mértékben eltér egymástól, több száz éves történelmi különbségek vannak. A Tamperei 99-es program volt az első több éves program, ahol jobban kiderültek a politikai különbségek a tagállamok között, az olyan szenzitív területeken is, mint a kábítószerkereskedelem elleni küzdelem, a korrupció vagy az emberkereskedelem elleni küzdelem. Hát aztán szeptember 11 után ugye kiderült, hogy szükséges az együttműködést tovább erősíteni, és szükség van egyfajta biztonsági stratégiára is az Európai Unióban, amely kiegészíti az egyes tagállamok saját stratégiáit, és a stratégián kívül pedig konkrét intézkedésekre és normákra van szükség az EU-n belül. Itt szeretném megemlíteni, hogy ugyanezekben az években minden tagállam ö, támogatta, hogy a belbiztonság tekintetében a hatásköröket átruházzák az Európai Unióra, míg közben a külső biztonság tekintetében az alkotmányos szerződésben, majd a Lisszaboni szerződésben újra felmerült az ellenállás a jogkörök a fentivel egyező mintájára történő áthelyezésével kapcsolatban. Ez különösen, ami a hadügyi és a védelmi kérdéseket illeti. Tehát a, a tagállamok a belbiztonsági és a külső biztonsági kérdéseket eltérő módon kezelik, és ez most is komoly problémákat jelent amikor az intézkedéseket megpróbáljuk egyetlen stratégiába integrálni. Még olyan fenyegetések esetén is mondom ezt, mint például a terrorizmus, ami nyilván más jellegű eszközök használatát teszi szükségessé. A Stockholmi program, a Lisszaboni szerződés több hatáskört és eszközt adott az EU kezébe, hogy a belbiztonsági téren lépjen de ugyanakkor maradtak szürke zónák, amelyek megnehezítik azt, hogy egy közös bebiztonsági stratégiát hozzanak létre. Az egyik ugye a belső és a külső biztonság külön kezelése, és aztán pedig az, hogy az európai intézmények hogyan dolgoznak együtt, illetve a tanács és a tagállamok együttműködése. A Lisszaboni szerződés speciális rendszert léptetett életbe. Biztonsági és védelmi kérdésekben nem lehetséges jogszabályok elfogadása, illetve nemzetközi megállapodások sem lehetségesek az eredeti kompetenciák alapján, ami ez a rendőri és igazságügyi büntetőjogi együttműködésre vonatkozik. A Lisszaboni szerződés a parlamentnek lehetővé teszi, hogy teljes mértékben és folyamatosan tájékoztatást kapjon. Ebben az esetben tehát a nemzetközi szerződések az európai külpolitikának tulajdonképpen a kiegészítőinek tekinthetnek, és a hagyományos eljárással kell a jogszabályalkotói munkát lefolytatni. Gondolok itt a terrorizmusra, bevándorlásra, adatvédelemre, és így tovább. Ezek a belső kompetenciák, amelyek a külső kompetenciákat meghatározzák, nem pedig fordítva, ami a, mint ahogy az a tanács egyes anyagaiban szerepel. Alapvető az együttműködés az Európai Parlament, illetve a, konkrétan a Libe szakbizottság és a többi intézmény között. Az európai, legyen az az Európai Bizottság vagy a tanács vannak még más szürke zónák is, és ez pedig ugye az egyes tagállamok belbiztonsága, illetve az egész unió belső biztonsága. Itt ugye emlékeztetek még egyszer, hogy a Lisszaboni szerződés elfogadása után az EU belpolitikája most már egy európai politika teljes joggal, és tehát ugyanazok az elvek vonatkoznak rá, mint amelyeket korábban az Európai Bizottság megerősített, tehát az európai jogszabályok elsőbsége és a közvetlen alkalmazása a közbiztonsági intézkedések is, tehát tiszteletben kell tartsák azokat az ö, alapelveket, amelyeket ö, az alapjogi karta is megfogalmaz. Az európai jogszabályalkotó tehát betartva a szubszidiaritás és arányosság elveit végzi a munkáit, végzi a munkáját. Nagyon sok célkitűzés van itt, de nem említik azt, hogy az Európai Unió és az ügynökségei, illetve a tagállamok konkrétan milyen szerepet töltenek be. Csak a célkitűzések felsorolása van itt a e, belbiztonsággal szembeni e, fenyegetéssel szemben a tanács lép fel, de rendszeresen a többi intézmény is részt vesz ebben, a tagállamok és az ügynökségek is, a Frontex, az Europol, az Eurojust, e, és ezt a munkát koordinálja a COSI ez ugye a szerződés 71-es cikke e, értelmében van így. Ez kell, hogy lehetővé tegye azt, hogy meg tudjuk határozni, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek az Európai Unió szintén szükségesek, részben azért, hogy a nemzeti adminisztrációk közötti együttműködést erősítsük, részben pedig azért, hogy a megfelelő intézkedéseket az európai szinten meghozhassuk. Ezért tehát e, majd júniusban fogom benyújtani a jelentésemet, és ott fogok ajánlásokat megfogalmazni, de szeretnénk pontosan tudni, hogy a biztonságot, a belbiztonságot milyen fenyegetettségek érintik, és hogy egészen idáig biztonsági intézkedések címszó alatt milyen intézkedéseket hoztak. Végül pedig az utolsó szürke terület az az európai intézmények közötti kapcsolatok. Én nagyon aggasztónak találom azt, hogy a bizottság és a tanács tulajdonképpen ignorálta az Európai Parlament szerepét, illetve a nemzeti parlamentek szerepét eh, már, amikor ezt a stratégiát meghatározták, a biztonsági stratégiát meghatározták. Hát ez egészen hihetetlen, de az alapvető stratégiai anyagok, amelyeket a eh, tanács eh, fogadott el, vagy a bizottság, hát úgy tűnt, mintha teljesen figyelmen kívül hagynák azt, hogy az Európai Parlament létezik. Ez teljesen megdöbbentő. Ugye a Lisszaboni szerződés előtt is tudtuk, hogy, a, hogy ez megtörténik, de hát ez a szerződés már életbe lépett. És hogy lehet az, hogy ilyen jogszabály alkotói folyamatban mi nem vehetünk részt, és mondjuk, hogy valamiről a sajtóból kell tudomást szereznünk? Hát a parlamenten keményen kell küzdenie azért, hogy valóban gyakorolhassa azokat a hatásköreit, amelyek a szerződésekből származnak. Én most csak ezt a két munkaanyagot akartam bemutatni azért, hogy az aktuális helyzetet felmérjük, és erről tájékoztassuk. Természetesen a kollégák rendelkezésére állok, hogy további javaslatokat fogalmazzunk meg. Az árnyékelőadókkal fogok találkozni valamennyi frakcióból az elkövetkezendő hónapokban, és természetesen az érintett felekkel is. Hát gondolok én azokra, akiket nem kérdeztek meg a bírák, vagy bár Monti, aki a biztonság témájával foglalkozik a tagállamokban, de az ügynökségek is, az Europol, Eurojust, Frontex és a COSI, mind-mind olyan partnerek, akikkel tárgyalni érdemes, és kihasználom a lehetőséget, hogy a bizottság képviselője is itt van a teremben, hiszen a belbiztonsági stratégia alapjáról szeretnék kérdezni. Az ötös célkitűzés az ugye beszél arról, hogy Európa ellenálló képességét a válsággal szemben erősítsük meg. Kérdezem tényleg, hogy mit jelent ez az ellenálló képesség, hogy mit ért ez alatt, és hogyan ért értékeli a fenyegetést. Nem tudom, hogy a bizottság hogyan értékelte a kockázatokat, és ugye magára hagyta-e az egyes tagállamokat, mert hát, hogyha magára hagyják a tagállamokat, akkor nagyon nehéz ezt az ellenálló képességet megerősíteni, növelni. A naptárunkban ugye a következő alkalom, ami fontos, az a júniusi prezentáció, tehát ugye bemutatjuk a anyagot, és szeptemberben pedig a parlamentekkel, a nemzeti parlamentekkel tartunk szemináriumot, ami szerintem alapvető jelentőségi, pontosan azért, amiatt, a szerep miatt, amilyen szerepe a nemzeti parlamenteknek van a Lisszaboni szerződés után. Köszönöm szépen, elnök úr, remélem elég gyors voltam. Köszönöm szépen. Megnyithatjuk a vitát. Tudjuk, hogy késésben vagyunk, de van itt még egy napirendi pont, amelyet le kell bonyolítanunk. Tehát megadom most a bizottság képviselőjének a szót. You, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen önnek is, Borszelino képviselő asszony. Először is azzal szeretném kezdeni mondandómat, hogy a bizottság belső biztonsági hogy a belső biztonsági stratégia konszolidációja 41 olyan intézkedést határozott meg, amelyet a bizottság prioritásos intézkedésnek tekint. Ez egy olyan dokumentum, amely sokkal inkább a lényegre koncentrál a tartalomra, mint az intézményi valóságra. Semmiképpen nem akartuk a parlamentet eh, felháborítani, illetve a Lisszaboni szerződésből rá feladatokat veszélyeztetni. Ez egyszerűen csak felsoroltuk a prioritásos területeket, melyeket mi annak tartjuk. A bizottság tisztában van vele, hogy a Lisszaboni szerződés adja meg a valóságot, örömmel töltjük ezt ki élettel, és így definiáltuk a stratégiát és a prioritásokat. Örömmel fogadjuk természetesen a öt fő cél és a 41 alcéllel kapcsolatosan a parlament együttműködését. Röviden szólok az együttműködésről, és aztán Borsellino asszony válaszára is nagyon kíváncsi vagyok. Egy szóval öt stratégiai célkitűzést határozunk meg, ahol az Európai Unió igazi hozzáadott értéket biztosíthat a, a belső biztonság területén Ezekhez mind alcélokat soroltunk, rendeltünk hozzá, amelyek mérhetőek, nem kimerítőek ezek a célok, tehát nemzeti és EU szinten ezek kiegészíthetőek. Első cél, zavarjuk meg a nemzetközi bűnügyi hálózatok működését. Az elmúlt tíz év során a szervezet nemzetközi bűnözés szervezetei jelentősen kiépéltek, és sok ezer ember érintett, eh, direkt vagy indirekt, több millió eurót vonnak ki a köz szeme elől, és egyre inkább a, a bűnügy, bűnözői tevékenységek. A ciber területen pedig az elfogás veszélye viszonylag alacsony. Célunk tehát az, hogy támogassuk a rendészeti és igazságszolgáltatási szerveket ezen a területen, megakadályozunk, hogy bűnözői szervezetek infiltrálják a szervezeteket, a közigazgatást és a legális gazdaságot, valamint hogy visszapumpálják a bűnözői tevékenységből eredő nyereséget a legális gazdaságba túl kell lépnünk a hagyományos bűnöldözői gyakorlaton, és administratív megközelítést kell alkalmazni, amely nem csak hatékony, hanem roppant releváns a gazdasági nehézségek időszakában. Második célkitűzés. Akadályozzuk meg a terrorizmust, és foglalkozunk a radikalizáció és a rekrutálás jelentésével. A nemzetközi terrorizmus továbbra is veszélyt jelent, éppen ezért nem dőlhetünk hátra, és biztosítani kell, hogy a terrorizmus elleni harcban minden eszközt felhasználunk. Nagyon sok fontos tevékenységet kezdeményezett a bizottság, hogy megerősítse az EU és a tagállamok közötti együttműködést, illetve a civil társadalommal való együttműködést. Például az internet terrorista felhasználása elleni fellépés, a terroristák radikalizációjának megakadályozása, a kritikus infrastruktúra európai programjának kezdeményezése. A radikalizáció elleni fellépés során a stratégia a régiók bizottságával való partneri kapcsolatról szól, azért, hogy a radikalizáció iránti érzékenységet megnöveljük az EU-ban. Harmadsorban a cégek és a polgárok és az intézmények cyber térben való védelme. A cyber bűnözés jelentősen nő, és ez súlyos kihatással jár az állampolgárokra, valamint az emberek életére, és veszélyezteti a kritikus infrastruktúrát. Úgy gondoljuk, hogy az EU-nak fontos szerep jut az EU ciberbűnözési központjának esetleg kialakításában. Fontos, hogy az állampolgárok jobban megvédhessék magukat a ciberbűnözés ellen, és könnyebben jelenthessék ezeket be. Fontos, hogy a internetszolgáltatók, a rendészeti szervek és a civil szervezetek, és illetve a tartalomszolgáltatók együttműködjenek. Negyedik célkitűzés. Erősítsük meg a határ őrizettel a biztonságot gyakran. Ugyanazok a személyek csempészik az embereket, mint a kábítószereket a Európai Unióba. Éppen ezért a bizottság anyaga a migráció kezelése mellett még a határőrizet kezelését is nagyon fontosnak tartja. A Lisszaboni szerződés hatályba lépéséig mesterséges megosztás működött a külső határokon. Nem ugyanaz a politika felelt a kábítószer vagy más anyagok csempészete és az embercsempészet iránt. A bizottság javaslata a kooperáció és a koordináció elmélyítésére tesz javaslatot a hatáskörre rendelkező határrendészeti szervezetek között. Ötödik kérdés, és Borsellino asszony erre rá is kérdezett, a Európa válaszadó képességének megerősítése a krízisek során. Célunk az, hogy minden típusú krízis esetében ö, megerősítsük a fellépésünket, mind a természeti, mind a terroristák által kiváltott krízisek esetében a kockázatok beértékelésének ben a no hazard megközelítést alkalmazzuk, és célunk az, hogy hatékony, koherens és átlátható kapacitást építsünk ki, melyekkel választ adunk a természet és ember okozta katasztrófákra. Ahogyan Honoré Le Borsellino említette, nagyon fontos, hogy megerősítsük fellépésünket az ember által okozott kockázatokra, és így jobban orientáljuk szakpolitikánkat. Így a bizottság belügyi együttműködésében játszott szerepét is megerősíthetjük. Ugyanakkor a bizottság nem akar az igazságszolgáltatás és rendészeti munka operacionális aspektusaiba beleszólni, sokkal inkább az Európol feladata az. Az Európai Bizottság ugyanakkor úgy gondolja, hogy a kockázat elemzési kapacitást meg lehet erősíteni, ennek segítségével szakpolitikai lépéseket lehet előkészíteni, úgy, hogy a bizalom, a szolidaritás és a nemzeti szereplők közötti hálózatok kiépíthetők legyenek. Tudom, hogy szorít bennünket az idő, remélem nem ö, arcátlanul ö, túl sok időt használtam el az önök drága idejéből, és legközelebb még rövidebben szeretnék beszélni, csak két rövid oldalt sikerült felolvasnom, és természetesen örömmel válaszolom meg a kérdéseiket. Köszönöm szépen, ragaszkodom hozzá, hogy ne feledjük el, hogy 12 óra 30-kor a délelőtti ügyest be kell zárnunk. A magyar elnökséget adom meg a szót, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt Borszelino képviselő asszonya magyar elnökség részéről üdvözöljük, hogy ezen a jelentés tervezeten dolgozik, és, és reméljük, hogy időben el is készül vele. Én igyekszem rövid lenni, ahogy az elnök úr kérte, és csak néhány lényeges pontra reflektálnék. Az első azt szeretném leszögezni, hogy a magyar elnökség úgy gondolom, hogy egy transzparens elnökség a parlamenttel való kapcsolattartásban ezt a napokban Buzek elnök úr nyilvánosan is elismerte a LIBE ügykörét érintő ügyekben kiemelném azt az előrelépést, amit a Schengeni értékelési jelentések minősítésének a feloldásában tudtunk elérni a parlament kérésének megfelelően. A transzparencia egyébként ennek a jelentésnek a kapcsán is megnyilvánult a magyar elnökség részéről, amint tudomást szereztünk arról, hogy Borszelino képviselő asszony ezen a jelentésen dolgozik. Én személyesen vettem fel vele a kapcsolatot, és találkoztunk február elején. Akkor is felajánlottam, hogy mindenben segítjük a munkáját, amiben csak igényli ezt az ajánlatot, most is meg tudom ismételni és ugyanezen alkalommal azt is felajánlottam, hogy a Kózinak az elnök asszonya Berta Krisztina helyettes államtitkár asszony bármikor kész megjelenni a LIBE előtt és tájékoztatást adni a kózi tevékenységéről, ezt ismételten el tudom mondani, tehát készek vagyunk egy ilyen meghívásnak bármikor eleget tenni én személy szerint egyébként a Kózi helyettes elnöke vagyok a magyar elnökség alatt, tehát a Kózi bizonyos értelemben már az én személyemben is megjelent a Libe előtt. Az elmondottak kapcsán én csak arra reflektálnék, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében a különös tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 72. cikkére a <clears throat> jog és rend fenntartása és a belső biztonság garantálása az tagállami kompetencia, ezt a Lisszaboni szerződés érintetlenül hagyta a kózi fő tevékenysége pedig az ebbe a körbe tartozó operatív együttműködéseknek az uniós szintű koordinálása, de, mint mondtam, erről is készek vagyunk bármikor az asszony révén tájékoztatást adni. Ez természetesen nem érinti a jogalkotási kérdésekben a parlament teljes társjogalkotói kompetenciáját, amit a tanács maximálisan tiszteletben tart. Ugyanakkor itt a Lisszaboni szerződés egy másik lényeges rendelkezésére szeretném még felhívni a figyelmet, miszerint 5 évig a hatályba lépés után, tehát 2014. december 1-ig a bíróságnak csak előzetes döntéshozatali hatásköre van a rendőri együttműködés és a büntető igazságügyi együttműködés területén elfogadott jogalkotási aktusok tekintetében azokat az európai jognak való megfelelés és az arányosság szempontjából elbírálni nincs hatásköre a bíróságnak. Végül, de nem utolsó sorban én úgy gondolom, hogy a bizottság által tavaly novemberben előterjesztett közleménynek, ami a belső biztonsági stratégia végrehajtásáról szólt, egy nagyon előremutató eleme, amit a tanács is üdvözölt a február 24-i ülésén elfogadott következtetésekben, az a belső biztonságról szóló jelentés, amit a bizottság az Európai Parlamentnek és a tanácsnak is be fog terjeszteni és meg fog küldeni az év vége előtt. Úgy gondolom, hogy <clears throat> ez is egy fontos lépés a transzparencia növekedése felé. Én még egyszer szeretném megköszönni a lehetőséget, és Borszelino asszony jelentésé, készülő jelentéséhez ezúton is még egyszer sok sikert kívánni, és a magyar elnökség természetesen mindenben kész ezt a munkát segíteni, amennyiben igénylik. Köszönöm szépen. Now we got two members willing to take the floor, Mr. Mrs. úr és Hankis asszony kérik a szót. Sokat kérek önöktől, hogy másfél-másfél percben szólaljanak föl, és így még Serrakianis asszony napirendi pontjára is rátérhetnénk, ez ugye a ma délelőtti utolsó napirendi pont. Kérem tehát, hogy tényleg másfél percre korlátozódjanak. Hankis asszony, öné a szó. Eh, Thank you. Köszönöm szépen. Nem voltam tisztában bizonyos tényekkel. Éppen ezért, egy, ezért um, teljességgel um, együttérzek Borsellino bíróval, illetve az ő sorsát nagyon súlyosnak tartom én is. No, ami a munkadokumentumot illeti, Nos, úgy gondolom, hogy sok mondandóm van, tíz pontot akartam felsorolni, hát ezt a tíz pontot nem fogom tudni most felsorolni. Nem is tudom, hogy mit tegyek tehát. Talán egy szóban vetem fel észrevételemet. A munkadokumentum első sorban kitűnően tekinti át a közös bel- és biztonsági politika történetét. A problémám e két részsel az, hogy <clears throat> nem értem, hogy a munkadokumentum miért nem utal konkrétan a bizottság jelentésére, amely valóban benchmark vagy iránymutató számunkra a területen. Tehát problémám nem a munkadokumentummal magával fog, van, csak a harmadik résszel vannak problémáim, hanem sokkal inkább az utalás a bizottság szövegére hiányzik. A bizottság nemzetközi biztonsági stratégiájára való utalás hiányzik nekem. A harmadik rész pedig számomra túlon túl is érzelmekkel átfűtött, átítatott, kevésbé konkrét, de hát látáspontunk természetesen különbözhet a kérdésben. Ez még nem baj. Nincs további időm, hogy a további pontokat kiemeljem, azokat a pontokat, amelyekről nem tesz említést a jelentéstervezet, de módosító indítványaimban megjelennek majd ezek az észrevételek. Tehát a dolog lényegi hiányzott a felszólalásában, de hát nincs mit tenni. Köszönjük szépen. Valóban tényleg most nagyon, nagyon röviden kell eh, felszólalni, és kérem, hogy Jakolino kollega is nagyon rövidre fogja magát. Nagyon rövid akartam lenni, csak azt akartam mondani, hogy nagyon kiváló kiinduló pont ez a két munkadokumentum, amelyet Borszelino asszony készített és bocsátott a rendelkezésünkre. Az is nyilvánvaló, hogy a pénzügyi kérdések ugye itt a szolidaritással kapcsolatban a gyakorlatban is meg kell jelenjenek. Láttuk ugye tegnap, hogy a parlament milyen következtetésekre jutott a migrációs helyzettel kapcsolatban, tehát Szicília és Málta milyen helyzetben van, és a többi tagállam segítsége is szükséges. Nagyon fontos, hogy ezt az anyagot, illetve az előző anyagot szorosan koordináljuk, mert mind a kettő a terrorizmussal, a bűnözéssel, az európai belbiztonságot fenyegető jelenségekről szól, tehát szerintem nagyon szorosan koordinálni kell a két anyagot. Én már be is fejeztem, elnök úr. Köszönöm, hogy ilyen rövidre fogta magát a képviselő. Borszelino asszony. Igen, hát 30 másodpercben meg tudom ezt tenni mert eh, a jelentés bemutatása úgyis júniusban lesz, tehát nem eh, volt idő itt most alapos vitára, csak nagyon rövid volt ez a az eszmecsere. Szeretném csak kihangsúlyozni azt, hogy továbbra is rendelkezésre állok, tehát bárkivel, hogy együttműködjünk a felvetett témákkal kapcsolatban, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez most tulajdonképpen csak a bevezető volt az első eh, lépés ennek az egész munkának, és aztán majd még jön a lényeg később amikor a jelentést állítjuk össze, és ami pedig Szonya Alfan a munkáját illeti, igen, az ugye a szervezetbűnözésről szól, de valóban itt van két jelentés, amely kiegészíti egymás, kiegészíti egymást, hiszen a belbiztonsági stratégiát komolyan érinti a szervezett bűnözést. Tehát azt hiszem, hogy majd még a részletes eszmecsere az későbbre marad. Igen, pontosan, pontosan így van, Borszelino asszony, köszönöm. És még egyszer Borszelino asszony, köszönöm mindenkinek a segítséget, a többit már mikrofonon kívül mondja. Megköszönjük önnek a rövidséget, és azt is, hogy ennyire eh, mindenkinek a rendelkezésére áll, hiszen most még eh, itt volt csak az első eh, vita, jelen volt a tanács, a bizottság, tehát nagyon jó eszmecserét folytattunk, biztos, hogy feljön feljegyezték az elhangzott felvetéseket, hogy a következő ülésen majd elmélyítsük a munkát. Végül a ma délelőtti napirend utolsó pontjára térünk rá, ez a 12-es napirendi pont. A horvát köztársaság részvétel a kábítószer és kábítószer függőségi Európai Megfigyelő Központja munkájában. Deborah Serra Kiani a jelentéstevő. aki foglalkozik Horvátország együttműködésével, részvételével a megfigyelő központban. Szerra Kiani asszony a jelentéstevő, tehát aki egy ajánlás tervezetet készít elő. De előtt emlékeztetem önöket, hogy a határidőt, a módosítók benyújtásának határideje holnap van 12 órakor, tehát április 13-12 óra és a LIBE szakbizottságban május másodikán szavazunk e kérdésről. Most pedig megadom Szára Kiáni asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, távirati stílusban fogok szólni. Említette már, hogy az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között létrejött megállapodásról van szó. A Horvát Köztársaságnak a kábítószer és kábítószerfüggőség Európai Megfigyelő Központja munkájában történő részvételről szól ez. Bizonyára tudják, hogy ez egy Lisszaboni székhelyű szervezet, 2000, 1993. februárjában jött létre, és a kábítószereket, a kábítószer függőséget vizsgálja annak érdekében, érdekében, hogy európai szinten információt bocsásson mindenkinek a rendelkezésére a kábítószer piac helyzetét tudjuk elemezni. Horvátország 2005-ben kérte, hogy hat csatlakozzon, és 2006-ban indultak a tárgyalások, vagy kapták meg a meghatalmazást a tárgyalásokra, ami aztán pozitívan zárult, és Horvátország is csatlakozhatott. Tulajdonképpen itt csak arról van szó, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződést megfelelő módon kell igazítani. 2009. december 20 kettedikén ez meg is történt, tehát mindkét fél parafálta ennek a megállapodásnak a felülvizsgálatát. A kábítószereket felvevő országok közé országokba vezető úton Horvátország a csempészút, tengeri úton is csempészik ezeket a kábítószereket. Az elmúlt tíz évben a halálesetek száma nagyon-nagyon nőtt Horvátországban, már az előző évhez képest is még akkor is, hogyha az elkobzott kábítószer mennyiség csökkent, a halálesetek száma sajnos még mindig nagyon magas. Az elő tavalyi évben fogadta el a Horvát Köztársaság a 2010-es végrehajtási programot, ami a kábítószerfogyasztás elleni küzdelem cselekvési tervére vonatkozik. Módosították egy kicsit a kábítószerfogyasztás megelőzését célzó jogszabályt, felsorolják a már létező példákat az uniós jogszabályokkal együtt Látható, hogy Horvátország eh, ugye nem sok sokára a jövőben csatlakozik az Európai Unióhoz, hát 2012 vagy 2013-ban várható ez. Nagyon fontos, hogy konkrét és objektív információink legyenek a Horvát Köztársaság, Horvát Köztársaság részéről, illetve az is fontos, hogy a Horvát Köztársaság megismerje ennek az Európai megfigyelő központnak a munkáját, az információkat, és így lehessen jobban küzdeni. Nagyon fontos, mert három európai fiatalból egy már kipróbált valami illegális kábítószert. Hát ennél gyorsabban nem tudtam elmondani. Megköszönjük a tolmácsoknak is a segítséget, mondja az elnök úr, hogy itt maradtak néhány percben. És még mindig van egy kis idő a vitára, talán a bizottság képviselője kér szót. Nem látok itt senkit. Akkor, akkor a képviselők következnek. Először Sógor úr. Kérem, hogy legyen rövid, mert az segít. Nagyon rövidre fogom magam, magyarul. Nem van, hogy az ajánlás tervezett indoklás részében az szerepel, hogy Horvátország tranzitország ezt akkor szokás mondani, egy országban a belső droghasználat egyáltalán vagy nagyon kismértékben jellemző, de a felsorolt adatok alapján egyértelmű az, hogy nagyon jelentős a belső fogyasztás is, ezért fontos, hogy megjegyezzük, hogy azok az országok szoktak politikai ideológiai értelemben a tranzit ország megelőséhez ragaszkodni, illetve ezért politikai értelemben szoktak ragaszkodni a, a tranzitország megjelöléshez, de ezért van szükség egy tényalapúságra és egy általános lakossági felmérésre. Köszönöm szépen ennyi. Was that it? Thank you. Ennyi volt, köszönöm szépen, Dafka asszony. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy én is szót kérek, de Francesca Keller nevében kérek szót, aki árnyék, és árnyék jelentéstevői funkciójában kért meg, hogy szólaljak fel. Tudjuk támogatni ezt a megállapodást egy észrevétellel, mégpedig, hogy az adatvédelem tekintetében nagyon óvatosak vagyunk, és a megállapodás ról ilyen adatvédelemről szóló módosítókat fogunk benyújtani. De más fenntartásunk, aggályunk nincs, hiszen a horvát jog ezen a területen nagyon hasonló az Európai Unió jogszabályaihoz. Köszönöm szépen, Griszbek asszony! Köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönöm, hogy a szót megkaphattam, hogy egyúttal távirati stílusban is, és eliptikusan is fogalmazhassak, csak jelezni szeretném, hogy frakciónk nyitott, rendkívül érdeklődik a jogalkotói állásfoglalás iránt, amely aztán tárgyalásokat ö, követve ö, remélhetőleg eredményre jut egyrészt egy hálózat és jó gyakorlat felépítése a kábítószer élvezet elleni harcban, és végül is elérhessük azt, ami aggaszt minket, mindannyiunkat, a szervezet bűnözés elleni harc terén. és minden elleni harc, ami végül is a kábítószer használatot illeti. Most, ami a tranzit országok, vagy az átalakuló országok közötti nüanszos különbséget illeti, fontos, hogy pontosítsuk ezt kollégánk jelentésében. A második aspektus pedig Horvátország fejlődése az európai térséghez való csatlakodás terén. Úgyhogy majd meglátjuk a módosító indítványokat, nagyon örülnék, hogyha megszületnének, de ezt nagyon gyorsan kell megtennünk, mert a határidő ezen a héten van. Köszönöm szépen, Ernst asszony következik. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr, mi is támogatjuk ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az Európai Megfigyelő Központ központjába n részt vegyen Horvátország. Több oknál fogva is fontos ez ezen felül úgy gondoljuk, hogy az adatok felmérése hozzájárulhat ahhoz, hogy reális képet alakítsunk ki a helyzetről Európában, talán demisztifikáljuk a területet, és a valódi okokkal foglalkozzunk. Nem értünk minden kérdésben egyet az Európai Unió kábítószerpolitikája tekintetében, de természetesen egyetértünk az adat gyűjtéssel azért, hogy világos képet szerezzünk magunknak. Végezetül pedig, ami pedig az adatvédelmet illeti, még egy észrevételt szeretnék tenni. Egyetértünk az itt zöldek által felvetett módosító indítványjal. Úgy gondolom, hogy az adatokkal nagyon óvatosan kell bánnunk. Vannak bár szabályozások, amelyek arról szólnak, hogy személyes adatokat nem lehet itt gyűjteni, de ezt a kérdést meg kell vizsgálnunk. 2009 óta először vagyok az Európai Parlamentben, tehát úgy gondolom, hogy a kábítószerrel, illetve először vitatjuk ezt a kérdést, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos a e kérdés, egyetértünk. Köszönöm szépen! mindenkinek megköszönöm, aki nem akart élni a felszólalás jogával, de egy valamire szeretnék emlékeztetni. Itt Horvátország és a központ közötti megállapodásról van szó, tehát a módosítók csak eljárás jogi módosítók lehetnek. Ezeknek a benyújtási határideje holnap 12 óra. Április 13-a 12 óra tehát. Még egyszer mondom, ezek eljárási módosítók e dosszié kapcsán. Köszönöm szépen, és most Szerra Kiéni asszonynak adom meg záró észrevételének a szót. Köszönöm csak az adatvédelemmel kapcsolatban, itt a tervezetben, amelyet megfogalmaztunk, még a magyarázatokban is világos, hogy ugye Horvátország most fogja megkezdeni a munkát, tehát részt vesz majd a megfigyelőközpont munkájában, és nyilvánvaló, hogy kinek még a kötelezettségei, ezeket a szabályok írják elő, és az adatok, amelyeket megosztanak, azokra a meglévő adatvédelmi jogszabályok fognak vonatkozni, ez teljesen természetes, ugyanígy van ez az Unió egészében. Tehát talán ez a megjegyzés lehet az elhangzottakkal kapcsolatban, és megköszönöm minden kollégának a figyelmet, sok jó munkát kívánok a módosítókhoz. Köszönöm szépen, megköszönjük a tolmácsoknak, és emlékeztetünk mindenkit, hogy az ülésünket ma délután folytatjuk három órakor. Viszontlátásra!